afternoon, everybody. I think we should get started. Uh, let me start with... Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit, szerintem kezdjük el a mai ülést. Először is az elfogadott módosítókról szólnék néhány szót. A két szavazás eredményeit er- ismertetném tehát. Az egyik az új partneri kapcsolatokról szól Nagy-Britanniával és Észak-Írországgal, valamint az Egyesült Királysággal. 40-en mellette, 5-en ellene szavaztak, és 4-en tartózkodtak. Ami a reform támogató programot illeti, az összes módosítót elfogadták a képviselők, kivétve a 31-es módosítót. A 16-os módosítót, a 117-es, a 21-es módosítót, a 146-os módosítót, 43, 61, 76, 88, 89 és 92 ezeket elfogadták a képviselők, de az eredményeket természetesen e-mailben is el fogjuk küldeni. Most megnyitom a záró szavazást. A záró szavazás három óráig lesz nyitva. Ma délután három óráig. A kollégák megkapják majd a zárószavazás listáját a e-mail formájában, és mindenkit arra kérünk, hogy töltsek és küldje vissza. Az Excel verziót és az aláírt, beszkennelt verziót is tessenek visszaküldeni, még akkor is, hogyha már ma reggel megküldték. Ahogyan az imént említettem, 15 órakor zárjuk le a szavazást. Most pedig következzék az eszmecsere Nikolás Schmidt biztossal, aki foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős biztos az Európai Bizottságnak. Schmidt úr itt van velünk? Igen, úgy látom itt van. Akkor most 10 percre megadom a szót, hogy mutassa be a bizottság jelenlegi munkaprogramjához fűződő módosításokat, változásokat önje a szóparancsoljon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők! Ez a példátlan válság azt mutatja, hogy nagyon fontos, hogy jól koordinált szociális és munkaügyi politikára van szükség az Európai Unióban. Nagyon magas munkanélküliséggel kell majd megküzdenünk, főként a fiatalok körében, és el kell kerülnünk, hogy az egyenlőtlenség tovább terjedjen. Ahogyan von der Leyen asszony is elmondta, a május 13-ai plenáris ülésen az Európai Parlamentben az ambiciózus európai gazdaság élénkítő terv mellett a többéves pénzügyi keretet is ki kell igazítani, hogy szembe tudjunk nézni az új kihívásokkal, rövid és hosszú távon egyaránt. Holnap fogadjuk majd el az erre vonatkozó intézkedés csomagot. Önök lesznek az elsők, akik megtudják, hogy mit is tartalmaz pontosan a javaslatunk. Ez holnap következik be, amikor az Európai Bizottság elnöke bemutatja a csomagot a plenáris ülésen. A élénkítő csomag részeként kiegazítjuk az Európai Bizottság munkaprogramját is. Szeretnénk a legfőbb intézkedéseinket vagy kezdeményezéseinket a gazdaság élénkítés jegyébe állítani az, a Green Deal, a digitalizáció, a szociális pillér, az egészségügyi rendszerek megerősítése, a szegénység elleni küzdelem, ezek mind-mind fő prioritásaink közé tartoznak majd a válságkezelés során. A múlt héten Javaslatot tettünk az ország specifikus ajánlásokra, a legfőbb kihívásokra összpontosítottunk, amelyek a világjárványhoz kapcsolódnak, valamint arra, hogy a fenntartható növekedést ismét beindítsuk, mégpedig koordinált módon azért, hogy a további divergencia kialakulását elkerüljük, hiszen ez utóbbi veszélybe sodorhatná az egységes piacot és a, a monetáris uniót. Az ajánlásainknak két célja van, rövid távon a járvány okozta károkat szeretnénk csökkenteni, annak súlyos gazdasági és társadalmi következményeit, és rövid, illetve középtávon fenntartható, igazságos, inkluzív növekedést szeretnénk elérni, valamint elősegíteni a digitális átállást és a zöld átállást, zöld transformációt is. Ezt a szemesztert arra kell, el, arra kell felhasználnunk, hogy fontos célokat érjünk el, a munkavállalók támogatása, a készségek elsajátításának előmozdítása, a munkaerőpiaci intézkedések támogatása, hogy fel tudjunk lépni az egyenlőtlenség, a munkanélküliség ellen, és megvédjük a legkiszolgáltatottabbakat. A szociális jogok európai pillére továbbra is az iránytünk marad a válságkezelés során az Európai Bizottság a végrehajtásra vonatkozó cselekvési tervet jövőre fogja bemutatni. Ambiciózus és gyors reakcióra van szükség, hogy elkerülhessük, hogy ismét nagyon sok fiatal váljon munkanélkülivé. Itt az ideje annak, hogy megerősítsük az ifjúsági garanciát, amely egy nagyon fontos eszköz a kezünkben, mert nem csak az ifjúság körében tapasztalható munkanélküliség ellen küzdünk vele, hanem perspektívát is teremtünk a munkaerőpiacon. Az ILO holnap fogja közzétenni jelentését, amelyben hangsúlyozza, hogy milyen aránytalanul nagy károkat okoz a fiatal munkavállalók körében ez a válság. Jelen pillanatban véglegesítjük a javaslatunkat, a több évnyi tapasztalatunkat is kamatoztatni szeretnénk, miközben az új helyzetet is figyelembe vesszük természetesen. A gazdasági válság fiatalok foglalkoztatására gyakorolt közvetlen hatását is csökkenteni szeretnénk rövid távú fellépésekkel, és új lehetőségeket is szeretnénk teremteni a fiatalok számára, középtávon is tehát fel szeretnénk lépni. Emellett a készségekre vonatkozó agendát újra meg kell erősítenünk, ez prioritás, ugyanis a digitális átállás és a Green Deal továbbra is prioritásaink, ezeknek a végrehajtását pedig most fel kell gyorsítanunk. Biztosítanunk kell, hogy az európaiak megfelelő készségekkel rendelkezzenek, hogy ezek a, ez a két átállás megvalósuljon, és ezáltal a gazdaságaink és a társadalmaink reziliensebbé váljanak. Mindenképpen együtt kell majd működnünk különböző gazdasági és ipari ágazatokkal is, hogy előmozdítjuk a reskilling és upskilling lehetőségeket, és hozzáigazítsuk ezeket ehhez a, ehhez a két átálláshoz, amelyről beszéltem. Emellett az oktatással és a szakmai képesítéssel kapcsolatos programunkat, valamint a gyakornoki állásokra vonatkozó programunkat is meg kell erősítenünk, ezek fontos szerepet játszhatnak a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemben. Ehhez azonban biztosítanunk kell azt, hogy ebben a válságban, amely különösen erősen érinti a KKV-kat, a fiatalok továbbra is hozzáférjenek a gyakornoki állásokhoz és a szakmai képzésekhez, szakképzésekhez is. Olyan intézkedésekre van tehát szükség, amelyel támogathatjuk ebben az összefüggésben a KKV-kat. A jobb munkakörülmények elsősorban azt jelentik, hogy megvalósul a az egészségi ügyi, e, az egészségvédelem és a megfelelő biztonsági intézkedéseket is végrehajtják. A COVID-19 válság kapcsán ez különösen fontos. Iránymutatásokat fogalmaztunk meg, és elkezdtük a munkát egy új munkahelyi egészség és biztonsági stratégia e, kidolgozását, és elkezdtük, amelyet 2021-ben fogunk befejezni és bemutatni. Emellett a biológiai anyagokra vonatkozó irányelvvel kapcsolatos munkát is felgyorsítjuk. A COVID válsághelyz, okozta válsághelyzet külön felhívta figyelmet a kiszolgáltatott csoportokra, közöttük a nőkre is, akik nagyon fontosak a társadalmunk és a gazdaságunk rezilienciája szempontjából, de mindeközben nem kapnak megfelelő bért, ezért a az igazságos minimálbérrel kapcsolatos munkát is folytatjuk, megnyitjuk a konzultáció második szakaszát a szociális partnerekkel június e- elején. Két célunk van, egyrészt csökkenteni akarjuk a szegénységet, másrésztről pedig növelni szeretnénk a minimálbéreket, hogy segítsük a gazdaság talpra állását a belső kereslet növelésével. A COVID-19 válság után még fontosabbá válik, hogy fellépjünk, a szegénység, a kirekesztés ellen is még fontosabb lesz, hogy megvédjük a kiszolgáltatottakat, a legkiszolgáltatottabb csoportokat. Nagyon fontos, hogy befektessünk az egészségügybe, az oktatásba, a gyerekkori nevelésbe. Ezáltal egy ellenállóbb társadalmat és gazdaságot építünk. Jövőre egy úgynevezett gyermekgaranciát szeretnénk létrehozni, amelyel megszakítjuk a szegénység ördögi körét, melynek révén a szegény gyermekekből szegény felnőttek lesznek. Ezáltal biztosítani szeretnénk továbbá az esélyegyenlőséget a kiszolgáltatott hátrányos helyzetű gyermekek számára is. Nagyon fontos az is, hogy jövőképes fellépésekre kerüljön sor a digitális gazdaság és a Green Deal kapcsán. Nagyon fontos biztosítanunk azt, hogy egy szociálisan igazságos gazdasági talpraállás jöjjön létre. Minőségi munkahelyekre van szükség, és támogatnunk kell a legkiszolgáltatottabbakat. A gazdaság élénkítő csomag a válság okozta károkat kívánja orvosolni, és a gazdaság és szociális konvergencia és rezilienciához is hozzájárul. Emellett a javasolt csomag elvileg hozzájárul majd a foglalkoztatás ügyi politikánkhoz is, ezáltal elősegítve a European Social Fund Plus kialakítását. Emellett ambiciózus javaslatokat szeretnék tenni a gazdasági talpraállást illetően, a válságkezelést illetően fontos, hogy igazságosabb, reziliensebb gazdasági és Európai Unió jöjjön létre. Nagyon fontos, hogy kiálljunk mindazok mellett, akik nagyon nehéz helyzetben vannak a munkaerőpiacon, ki kell állnunk a, fogyatékossággal élők mellett, a kiszolgáltatott csoportok mellett. Egy olyan időleges időszakos programot is szeretnénk létrehozni, amely visszanemtérítendő támogatások révén segít a tagállamoknak küzdeni a jelenlegi mm, helyzet, válsághelyzet ellen. Nagyon fontos emellett, hogy a vállalkozókat is segítsük, meg kell őriznünk a munkahelyeket, a jövedelmeket, a humán erőforrásokat, és lehetővé kell tenni a vállalatok számára is, hogy kilábaljanak a válsághelyzetből. Egy hatalmas beruházási és támogatási csomagot kértek, valamint egy ambiciózus MFF-et, amely nagyobb költségvetéssel rendelkezik és több saját forrással. Megfogalmazódott az a kérés is felénk, hogy a lehető legtöbb helyet, munkahelyet mentsük meg, a lehető legnagyobb konvergenciát valósítsuk meg, és jobb szociális párbeszéd jöjjön létre, valamint konkrét intézkedéseket tegyünk, célzott intézkedéseket azok esetében, akik nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ha, meghallottam az önök kéréseit, a reziliencia, a koherencia és a kohézió érdekében az Európai Uniónak oly módon kell reagálni a válsághelyzetre, hogy külön odafigyel mindeközben a foglalkoztatásügyi helyzetre és a szociális jogokra is. Köszönöm szépen, itt be is fejezném, és most érdeklődéssel várom a kérdéseket és hozzászólásokat. Schmidt, now I will open the first... Köszönöm, szép... Köszönöm szépen, Schmidt biztos úr. Most pedig megnyitom az első kérdéskört. Először a koordinátorok tehetnek fel kérdéseket. Mindenkinek két perce van különböző kérdések feltételére, illetve a e, megállapításaik megtevésére. Rátke úr az első. Parancsoljon, üdvözlöm önt, Rátke úr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hoffe... Köszönöm szépen, elnök asszony, remélem jól hallanak, jól látnak engem. Kedves Nikolá, nagyon egyetértek sok mindennel, amit elmondtál. Két dolog aggaszt engem nagyon mostanság. Az egyik ezek közül az, hogy hogyan tudunk jól kijönni ebből a válságból, hogyan tudunk megerősödve kilábalni ebből a válságból. Két nagy kihívással kell ugyanis szembenéznünk. Az egyik, hogy valószínűleg egy kemény Brexittel kell számolnunk, a második pedig a gazdaság zöldítésének témaköre. Nem szabad megfeledkeznünk erről a két tényezőről, ezekről is beszélnünk kell, amikor a válságból való kilábalásról beszélünk. Ebben az összefüggésben egyébként nagyon örültem a Macron-Merkel féle javaslatnak. Azt hiszem, ezen javaslat mögött sok európai parlamenti képviselő is felsorakozhat, mert egyrészt a szolidaritás jegyében született, másrésztről pedig határozott cselekvést is jelent egy igen nagy összeggel együtt. Számomra azonban egyértelmű, a gazdaság élén kitő csomagból és a többéves pénzügyi keretből nem használhatunk pénzeket válságkezelésre, hogyha ezek fölött az Európai Parlament nem gyakorolhat kontrollt. Mi vagyunk az egyetlen demokratikusan megválasztott intézmény az Európai Uniónak, ezért egyértelmű, hogy minden ilyen döntésnél minket is meg kell kérdezni, bennünket is be kell vonni. Másrésztről a másik nagy aggodalmam az, hogy úgy tűnik, sokan visszaélnek a válsághelyzettel. A minimálbér, és az egyéb más szociális jellegű kérdéseket most megpróbálják letörölni a napirendről a válságkezelés fontosságára hivatkozva. Én mindenképpen szembeszállok majd ezekkel a kísérletekkel. Köszönöm szépen, Jongérius asszony következik az SND nevébe. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Niklas, köszönöm, hogy az Ample előtt megjelentél ezen különleges időkben. Nos, egyértelmű, hogy a járványnak hihetetlen hatása van az emberek életére, azzal kapcsolatban, hogy a családban milyen viszonyok uralkodnak, a fiataloknak ugye nehéz oktatáshoz jutni, az idősek pedig amiatt aggódnak, hogy a nyugdíjukat megkapják. Tehát nagyon fontos most erre gondolni, a problémákat megoldani, hiszen hosszú távon ez a válság legjobb, megoldásának legjobb módszere, és remélem, hogy az általam legjobban ismert ország is elkezd mi hamarabb ezzel foglalkozni. Nikolasz, én úgy vélem, hogy amikor azon gondolkodunk, hogy a társadalom mely rétegeit vagy csoportjait segítsük, nem csak a Green Deal-be kell belegondolni, hanem abba is, hogy a szegénység mit jelent pontosan Európában, és ez segítheti azt, hogy eljussunk a jobban működő rendszer létrehozásához. Én úgy gondolom, hogy az MFF keretnek egy nagyon nagy költségvetést kell adni, tehát egyértelmű, hogy az például a szociális alapnak többre van szüksége, hiszen az, és az is nagyon fontos, hogy az emberek tovább és nagyobb mértékben marad, legyenek foglalkoztatva. Nikolász, jól értem, hogy azt mondod, hogy a gyermek garancia csak 2021-től lesz majd érvényben? Miért nem idén? Miért nem számít ez prioritásnak az MFF felkapcsolatban, illetve az MFF felülvizsgálatával kapcsolatban? A második kérdésem a szociális partnerekre vonatkozik. Szerintem ők, ők tudják a legjobban, hogy mit is jelent ez a válság a munkavállalóknak, illetve a munkaadóknak. Holnap lesz egy légiközlekedési csúcs, az egész ipar jelen lesz, kivéve a szakszervezetek. Szerintem ez nem túl előremutató módszertan. Minden szociális partnerre szükség van a tárgyalóasztal mellett. Remélem ezt meg lehet majd oldani azért. Ez lett volna, amit kérdezni szerettem volna. Tehát vajon van-e elég alap Köszönöm, a Renew következik. Brunei asszony, parancsolja. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot, biztos úr. Három kérdésem lenne. Ezek részben kapcsolódnak a kollégáim kérdéseihez. Első kérdésem a foglalkoztatásra mért, a, a foglalkoztatásra mért hatása, Thierry Breton által felállított négy ökoszisztémában pontosan mi is történt. Mit teszünk azért, hogyan működünk együtt a szociális partnerekkel, hogy ezt, a, ezt a, az elemzést elmélyítsük. Aztán a fiatalok kérdése. Egyértelmű, hogy a válság nagyon súlyos hatása volt a fiatalokra, gyakorlatilag megszüntette számukra a foglalkoztatási piacra való kijutást. Ezzel kapcsolatban milyen terveik vannak, pontosan hogyan lehet ezt a problémát megoldani, és van még egy dolog, ami a Renew-t nagyon foglalkoztatja, egyre több lesz a szegény a válság során. Kérdésem, hogy az MFF-en belül az erre a célra, célra ez erre a célra félretett, vagy erre szánt pénzeket növelik-e majd a közeljövőben? Köszönöm szépen. Köszönöm, az ID következik, Zsámi asszony. Hallanak? Hallanak? Igen, halljuk. Még egyszer üdvözlöm Elnök asszony, jó napot, Schmidt úr! Én azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy pontosan a 100 milliós foglalkoztatási, illetve munkanélkülőknek szánt alap hogyan működik. Szerintem ez alapvetően nem Európai Uniós kompetencia. Úgy tűnik, hogy egy federalista modellt kívánnak rá erőszakolni a tagállamokra. Szerintem ez egy kifejezetten hátrányos következményekkel járó projekt, hiszen ez a rengeteg pénz nem az égből potyan majd ide, valószínűleg más fontos dolgoktól vonják ezt majd el. Az Európai Uniónak csak azért van jó hitelminősítése, mert a tagállamoknak jó a hitelminősítése, úgyhogy erre gondoljunk, hogyha nem figyelünk erre oda, akkor a leg jobban kitett tagállamok előbb-utóbb adóság problémával szembesülnek majd. Szerintem az itt a probléma, hogy azok iszák meg ennek az egész válságnak a levét, akik általában is kivannak legjobban téve, például az adó nyomásnak, a KKV-kre gondolok. Kérem szépen, ne bántsák ezeket a, ezeket a KKV-ket, hogyha ezt az alapot fölállítják, akkor az nagyon drága lesz mindenkinek, Franciaországnak is, mert nincs egész egyszerűen elég állami forrás erre. Kérem szépen, hogyha európai technokrata kísérletezést akarnak végrehajtani, azt nem most kell tenni, nem így kell tenni. Valójában ebből egy cent sem áll rendelkezésre ebből a hatalmas összegből. Köszönöm szépen. Köszönöm a zöldek. Következnek. Langenzipe asszony. Madame Langenzipen, the floor. Langenzipen következik. Itt van velünk? Úgy látom, most már látnak. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Mindannyian tudjuk, hogy a szegénység és az egyenlőtlenség hihetetlen megnőtt az Európa, Európai Unióban, ez elfogadhatatlan. Sajnos a válság során ez még inkább fokozódott. A szegénységnek nagyon súlyos hatása van, és az ENSZ éppen ezért a 2030-as célkitűzéseiben a szegénység megszüntetését és csökkentését célozta meg első számú célkitűzések. Nos, úgy gondolom, hogy ezt ebben nekünk is részt kell vennünk, átfogó szegénység ellenességi stratégiát szegénységet megszüntető stratégiát kell kidolgozni. Tehát célokat kell megszabnunk. Ne feledjük, hogy az Európa 2020-as stratégia már szól erről. Én úgy gondolom, hogy a szegénység minden formáját fel kell számolni. A járvány és a válság miatt nagyon sok európai elvesztette a munkáját. Egyre több olyan ember van, aki vagy nem tud dolgozni, vagy régóta nem jut ki a munkaerőpiacra. Úgy gondolom, hogy ezeknek az embereknek joga van ahhoz, hogy kapjanak egy jövedelem segítő, valamilyen jövedelmi forrás, tehát európai minimál jövedelemre van szükség. Leginkább a fedél nélküliek vannak kitéve ennek a problémának. Az járvány ismételten megmutatta, hogy az Európában élő fedél nélküliek mennyire ki vannak téve minden problémának. Európai keretet kell tehát kidolgozni, és ebbe illeszkednének a tagállami keretek. Tudom, Schmidt biztos úr, hogy sokat kérünk, de számítunk önre. Vajon szövetségesünk lesz-e abban, hogy ezt az elfogadhatatlan szociális kirekesztési és szegénységi helyzetet felszámoljuk az Európai Unióban. Remélem számíthatunk örre. Ha igen, akkor konkrétan mit tesz majd ennek érdekében? Köszönöm szépen. Uh, ECR, madame. Most az ECR képviseletében Rapalszka asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, köszönöm szépen. Az ön elemzése nagyon is helytálló. Ön a fenyegetettségeket is beazonosította azt, hogy hogyan kell együttműködnünk, milyen alapok állnak majd a rendelkezésre, hogy a válsággal szembeszálljunk, de azt nem mondta el, hogy mennyire lesznek hatékonyak ezek az eszközök, hogy mennyi munkahelyet mentünk majd meg, pedig ez nagyon fontos. Nem tudom, hogy a demográfiai tényezőket például figyelembe vették-e ezekben a stratégiákban? Vagy például a digitális dimenzióra gondoltak-e? Ma hallottuk a bizottságtól azt is, hogy az automatizálódás, az automatizáció bizonyos ágazatokban azt is jelentheti majd, hogy körülbelül 1 millió 400 ezer munkahely szűnik meg. Ez tehát felveti azt a kérdést, hogy foglalkoznak-e ezzel az európai társadalombiztosítással, az európai társadalombiztosítási számmal például tudjuk, hogy az időszakos munkások milyen nehéz helyzetben vannak, illetve az ingázó, határokon átjáró ingázó dolgozók is nehéz helyzetben vannak. Ő rájuk gondoltak-e? van-e programjuk az európai foglalkoztatásra, az európai garancia programhoz hozzá nyúltak már? Ez a például a szegénységgel szembeni küzdelemben fel kell, hogy legyen használva. Tehát szerintem magasabb összegekre lenne szükség ezen alapok esetében. És az ifjúsági garanciát is sokkal gyorsabban kellene végrehajtani. Meg is mondom, hogy miért. Azért, mert a szegénység az mindenképpen emelkedni fog, nőni fog, hiszen ismerjük, hogy a tagállamok milyen gazdasági helyzetben vannak. Most inkább a munkaadó piacává válik minden. Nem tudom, hogyan kaphatnánk több információt az európai tisztességes fair minimálbérről. És van még egy kérdésem, hogy milyen ágazatokat fognak konkrétan megvizsgálni. Köszönöm szépen. Az első kérdés kört lezárjuk a GUA képviselőjével. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Schmidt biztos úr. Azok a szociális problémák, amelyek amúgy is jelen vannak a társadalomban, és Európa szerte tapasztaljuk őket, most még inkább éreztetik hatásukat a koronavírus okozta járvány miatt. Azt szokás mondani, hogy a vírus nem tesz különbséget gazdagok és szegények között, mindenkit egyformán megbetegedi, megbetegít, de ez mégiscsak nem teljesen igaz, hiszen a szegénység sújtotta embereket különösen erősen érint a já, érinti a járvány gazdaságilag és egészségügyileg, és ez hatalmas gondot jelent. Volt egy európai szintű válság nem régiben, amelynek az árát a munkanélküliek és szegények voltak kénytelenek megfizetni. Most megint ugyanez lesz a helyzet? Ez a kérdésem. Schmidt úr, nagyon örülnék annak, hogyha ön munkaügyi biztosként kiállna a vállalkozók mellett, jó lenne, hogyha azok a vállalkozások, amelyek bármilyen programból is közpénz általi támogatást kapnak, akkor ők garanciát vállalnának arra, hogy nem szüntetnek meg munkahelyeket, és nem fizetnek osztalékot a részvényeseknek, hanem elsősorban a foglalkoztatottaikat segítik. Ezen túlmenően azt hiszem központi fontosságú, hiszen vásárló erő a vásárlóerőben is egy válságot látunk kibontakozni, hogy Európában a az amúgy is alacsony keresetűeket ne sodorjuk nehéz helyzetben. A gazdaságilag nagyon erős tagállamokban is nagyon alacsony a minimálbér, így Németországban is például. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a minimálbérre vonatkozó kezdeményezés a lehető leggyorsabban megvalósuljon. Jó lenne, ha el tudnám mondani, hogy mikor lehet erre számítani, illetve jó lenne hallani arról is, hogy milyen kritériumokon gondolkodnak. Számomra nagyon fontos lenne, hogyha a 60%-os medien jövedelemmel kapcsolatos szempontokat vennénk figyelembe, és végül, de nem utolsó sorban, a gazdaságilag hátrányos helyzetű emberek, azok, akik kevés jövedelemmel rendelkeznek, akik hátukon cipelik az egész család ellátását, egzisztenciáját. Őket érinti nagyon súlyosan ez a válság. Lehet-e európai szintű minimálbéren gondolkodni, amely biztosítaná, hogy ne legyen senki az Európai Unióban, ne legyen egyetlen olyan család sem az EU-ban, amely bizonyos standard alatt kénytelen élni. Állítólag a német soros elnökség részéről is lehet számítani hasonló kezdeményezésekre. Tudna-e mondani erről néhány szót? Schmidt, now. Schmidt biztos úr, tudom, hogy nem könnyű, de 8 percben legyen szíves, próbáljon megválaszolni erre az első kérdéskörre, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megteszek minden tőlem telhetőt, hogy a lehető leggyorsabban és legtömörebben válaszoljak. Arra a kérdésre, hogy az Európai Parlamentnek teljes mértékben társultan kell működnie a költségveti dimenzióban, a válságból való kilábalás finanszírozásában, tehát ebben a témában nagyon világosan elmondhatom, hogy a bizottság abszolút teljes mértékben be akarja vonni a parlamentet ebbe a munkába. Tehát a pénzügyi, a költségvetési dimenzióba mindenképpen a gazdasági kilábalási terv ilyen dimenziójába, tehát benne lesz a parlament. És arról is garantál, arról is biztosíthatom önöket, hogy a válság nem változtatja meg a bizottság terveit, napirendjét, a szociális dimenzióban legkevésbé sem. Ragaszkodunk tehát az alapelvekhez, a szociális pillér alapelveihez, a minimálbérhez, illetve ahhoz, hogy egy cselekvési tervet is elfogadjunk a szociális pillérhez. Tehát nem adjuk ezt fel, nem követjük azokat, akik esetleg azt hangoztatják, hogy ó, hát most nem a szociális ügyeknek van itt az ideje, a válság ezt nem teszi lehetővé. Ennek ezzel ellentétben pontosan most az a meggyőződésünk, hogy éppen a válság miatt nagyon fontos a szociális oldal, hogy a társadalom ellenálló képesebb legyen, és a gazdaság is ellenálló képesebb legyen, tehát pont ezért van most szükség az erős szociális dimenzióra. A gyermekgarancia, ezen dolgozunk, és a kísérleti projekten is dolgozunk. Azt hiszem, a gyermekgarancia végrehajtása az valószínűleg inkább a jövő évben valósul meg, de ez nem jelenti azt, hogy azok a projektek, amelyek már végrehajtás alatt vannak, ezek ne folytatódnának. Tehát ezek folytatódnak, és ami fontos, az az, hogy most már tudjuk, hogy a gyermekgarancia teljesen beintegrálódik majd az MFF-be, tehát a következő több éves költségvetésbe. Ezt már most garantálhatom önöknek, és ez azért fontos, mert a tematikus koncentrációt így meg tudjuk valósítani. Ez nagyon fontos. A szociális partnerek kérdése. Én legalább hetente egyszer beszélek a szociális partnerekkel, a bizottság elnökével is. Egyébként elnök asszonyunk is tárgyalt a szociális partnerekkel, Dombrovskis biztossal együtt, aki ugye a bizottság alelnöke, egyik alelnöke. Tehát elmondható, hogy intenzíven kapcsolatban vagyunk a szociális partnerekkel és ide beletartozik, a napirendünkön szerepel a gazdasági fellendülés. Az ágazati nehézségek is rákérdeztek, illetve hogy a szakszervezeteket nem hívtuk meg. Ezt elismerem. Én valószínűleg meghívtam volna őket, de ez egy olyan téma, amit, aminek utána kell néznem. hogy milyen lesz mindennek a hatása a munkahelyekre az egyes szektorokban. Ugye Breton biztos úr felelős az egyes rendszerekért, hát nagyon más lesz a válságnak a hatása. Vannak olyan ágazatok, amelyek nagyon megérzik ezt, például az idegenforgalom a foglalkoztatási oldalon, de például a gépjárműgyártás is megérzi tehát ezt figyelembe fogjuk venni. A hatás sok elemzését végezzük a foglalkoztatásra az egyes ágazatokban, és megpróbáljuk megállapítani, hogy hogyan lehetne az egyes szektorokban elkerülni a tömeges munkahely megszűnést. Tehát ágazatról ágazatra megyünk, és a szociális partnereket is bevonjuk a munkába. Ami pedig a fiatalokat illeti. Az biztos, hogy a fiatalok munkanélkülisége prioritásként szerepel a napirendünkön. Ez lesz a fő prioritás a gazdasági fellendülési terpen is. Tehát mindenképpen nagyon határozott intézkedéseket javaslunk én idéztem a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet, és nekünk is az a meggyőződésünk, hogy ez nagyon fontos. Ami a szegénységet, illetve a kiszolgáltatott munkakörülményeket illeti, igen, különösen rövid távon szükséges volt fellépni, és megerősítettük az intézkedéseket, tehát hogy támogassuk azokat a szervezeteket, akik a helyszínen, a hétköznapokban nagyon nehéz körülmények között küzdenek a helyzettel, megpróbálnak egyre nagyobb számú állampolgárnak segítséget nyújtani, legyen az élelmiszer segély vagy más. Nagyon fontos ez a munka. És azt elmondhatom, hogy aki technikai munkanélküliségi szerződésen van, az nagyon örül ennek, mert az alternatívája ennek az lenne, hogy teljesen munkanélküli és semmilyen fizetést nem kap. Tehát ez a részleges munkanélküliség is nagyon fontos az állampolgárok számára, mert vannak pénzeszközeik így, több millió ember tud így megélhetést kapni. Franciaországban is több millió ilyen munkavállaló kap részleges támogatást, és reméljük, hogy amikor a gazdaság fellendül, akkor vissza tudnak állni majd a főmunkaidőbe. Tehát azért azt nem mondhatjuk, hogy itt vérontás volt a munkahelyeken, és persze fő prioritásunk, én egyetértek abban, hogy a válságnak nagy hatása lesz a szegénységre és az egyenlőtlenségre, tehát az ezzel való küzdelem is az egyik prioritásunk. A hajléktalanok segítése is fontos. A jövő évben fogunk egy nagyon fontos konferenciát szervezni a témában, hogy megnézzük, milyen intézkedéseket tudunk elfogadni annak érdekében, hogy a tagállamokat is egy kicsit ösztönözzük, hogy aktívabban kezeljék a problémát. Vannak, akik már most is aktívak, vannak, akik nem elegendően, nem kellőképpen aktivizálták magukat. A minimálbér. Igen, válasz a kérdésre, hogy igaza van, a német elnökség szeretné ezt a minimál jövedelmet feltűzni a napi napirendjére, amit én egyébként nagyon is üdvözlök. Ez egyébként a szegénység elleni fellépés stratégia része is. Ami pedig a demográfiai tényezőket illeti, igen, egyetértek figyelembe kell ezeket venni, és Sluica biztossal együtt dolgozom, és arról is megnyugtathatom önöket, hogy a digitalizálás is mindig a szempontjaink között szerepel, ennek a pozitív és a negatív hatásait is figyelembe vesszük, a digitális átalakulással együtt kell élni, ennek a hatásaival, és azt mondhatom, hogy igen, a bizottság nagyon odafigyel erre. Nem sokára majd útmutatókat, útmutatót fogunk elfogadni a szociális jogokról, illetve a munkajogokról, a szezonális munkavállalók esetében, és ugyanez lesz igaz a határokon ingázó dolgozók esetében, hiszen ezeket a dolgozókat nem érheti diszkrimináció, egyiküket sem. Ami az ifjúsági garanciát illeti, igen, hát a végrehajtás fontos. E, a bizottság nem a ifjúsági garancia végrehajtója, mi ezt támogatjuk, de a végső végrehajtók a tagállamok. Szeretném erre felhívni a figyelmet. A minimálbérről már beszéltünk, elmondtam, hogy ehhez ragaszkodunk, és a konzultációs folyamatnak a második szakasza fog következni a jövő héten. Egyetértek azzal, hogy a vírus aszimmetrikus hatással van egyébként még az emberekre is, tehát a szegényebbek nem csak egészségileg vannak nehezebb helyzetben, hanem gazdaságilag is. Tehát erre mindenképpen oda kell figyelni, és itt is nagyon fontos a munkahelyek, a foglalkoztatás kérdése. Aztán pedig, hogy a támogatásokat feltételekhez kössük. Személyesen, ha a személyes véleményemet mondom, akkor ezzel csak egyet érthetek. Ugye nincs értelme egy vállalkozásnak támogatást adni, hogyha ez a vállalkozás ugyanabban az időszakban osztalékot fizet a részvényeseinek. De hát a tagállamok osztják ki ezeket a támogatásokat, és én észrevettem egyébként, hogy voltak olyan tagállamok, amelyek bevezették ezt a feltételt, nagyon világosan elmondták, hogy senkinek nem adunk támogatást, állami pénzből vagy közpénzből, aki ugyanakkor osztalékot osztogat a részvényeseinek. Ami a minimált bért illeti, világosan elmondtam, hogy a jövő héten kezdődik meg a konzultációk második szakasza, ebben a témában. A 60% nyilvánvalóan egy olyan paraméter, amelyet figyelembe kell vennünk, de nem lehet ez az egyetlen paraméter. A minimálbérrel kapcsolatosan már elmondtam azt is, hogy a német soros elnökség is foglalkozni fog a témával, és teljesen egyértelmű, hogy a bizottság sem fogja figyelmen kívül hagyni ezt a témát. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, megkezdjük a kérdések második fordulóját. És először Hetman urat kérem a néppárt képviseletében. And please be as brief as possible with your questions. Kérem, legyen nagyon rövid, amennyire csak tud. Ez mindenkire vonatkozik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is megköszönöm biztos úrnak a beszámolóját és az információkat az MFF javaslatról. Miről van szó itt ma? A gazdasági fellendülésről, arról, hogy hogyan lábalunk ki a gazdasági válságból, amelyel most már kezdünk szembenézni. Ez nagyon-nagyon fontos, de én mégis egy más jellegű kérdést szeretnék feltenni önnek. Vannak olyan tagállamok, amelyek már a gazdaságukat elkezdik visszaállítani, közben a tudósok pedig arra figyelmeztetnek, minket, hogy lesz egy második hulláma a fertőzéseknek. Ön mit gondol? Fel kell, hogy készüljünk egy második karantén időszakra? És hogyha lesz ilyen második karantén időszak, akkor ennek milyen hatása lesz európai, illetve tagállami szinten? Az Európai Bizottság felkészül erre a lehetőségre? esetleg a gazdasági fellendülési pen és a terv és az új MFF számításba veszi azt, hogy lehet egy ilyen második hulláma a megbetegedéseknek? Tudnak elég segítséget nyújtani a vállalatoknak és a dolgozóknak, hogyha egy második karanténra is sor kerül? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Hetmen úrnak, és most pedig Gualmini asszony következik a szocialista frakció képviseletében. Madame Gualmini is with us. Gualmini asszony csatlakozott? Igen. Halljuk is önt, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni Nikolásznak és az egész bizottságnak ahhoz, hogy milyen gyorsan léptek a munkanélküliséggel szemben. A SURE program nagyon-nagyon fontos. Azért is, mert most van az első alkalom, hogy az Európai Bizottság a munkaerőpiac szociális dimenziójával foglalkozik. Tehát ha visszagondolunk a 90-es évek szociális modelljére, ugye azt vártuk, hogy az Európai Unió határozottan lépjen fel, legyen aktív a szociális dimenzióban, és ez az első fontos lépés. Remélem, hogy ez a szociális dimenzió is megerősödik még, a minimálbér végrehajtásával, és esetleg a minimál jövedelem végrehajtásával, mert ennek van most itt az ideje. Támogatásra van szükség, illetve arra, hogy harmonizáljuk a dolgozók körülményeit, fizetését mindenütt, ahol a járvány miatt a válság megtette a hatását. És most egy konkrét kérdést is engedjenek meg. A nőket különösen érintette ez a járvány és a recesszió. Most megint egy paradoxon állt elő Európában. Egyfelől a nők többsége ugye az egészségügyben, illetve a szociális ágazatban dolgozott, tehát nagyon-nagyon nehéz körülmények között, stresszes körülmények között keményen sokat dolgoztak, azonban nagyon sok nő tartozik abba a kategóriába, amely a leginkább kiszolgáltatott, tehát a leginkább ki van téve annak, hogy a munkahelyét elvesztheti. Sokan nem fognak tudni visszatérni a munkahelyükre, amiatt, hogy nagyon nehéz a gyermekek ellátását a munkával összeegyeztetni, különösen akkor, amikor az idős nagyszülők is otthon vannak, vagy az ő ápolásukra is szükség van a válság miatt. Tehát kérdezem, hogy az MFF, a felendülési alap, vagy bármi más konkrétan odafigyele a nőkre, segíti-e az ő foglalkoztatásukat? Mit gondolsz, Nikolász? Köszönöm szépen. A Renew frakció képviseletében Jordi új következik. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. A COVID-19 nagyon komoly dolgokat vett fel, hogyan alakítsuk át a szociális és a foglalkoztatásügyi struktúrát Európában. Tehát, és ez is ahhoz is hozzásegít minket, hogy a prioritásainkat eh, valamilyen módon besoroljuk, listázzuk. És azt gondolom, hogy világosra teszi azt számukra, hogy először minek kell neki látni. Szeretném, hogyha arra figyelnénk, amire leginkább szükség van, és egyéb, és egyértelmű, hogy ennek a foglalkoztatásügyi bizottságnak vezető szerepet kell játszani abban, hogy valóban elkezdjük azzal foglalkozni, mire leginkább szükség van. Egy fontos téma, amit felvetett a COVID, a legsérülékenyebb társadalmi rég, rétegek ö, problématikája az idősekről van szó. Egy konkrét kérdésem is lenne ön szerint. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben a jogsértések, az ezzel kapcsolatos jogaik sérülésével kapcsolatban kell-e foglalkozni ezzel a kérdéssel? Az, az európai az európai idősekre vonatkozó jogi kartára gondoltak-e? Fontos lenne önök szerint ilyet elkészíteni. Aztán ott van az esélyegyenlőség is. Már korábban is beszéltem erről. Ott van a távmunka problémája. A távmunkához komoly kapacitás vagy potenciál járul. Említette, hogy a kohéziót is növelheti, illetve sokkal, el, sokkal ellenállóbbá tesz minket. Ez arra is jó, hogy védje a munkavállalókat, lehetőséget adjon a fiataloknak, másoknak is, hogy elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon, illetve egyes problématikákat is megold, össze lehet így jobban egyeztetni a család életet a munkával, a mobilitást is megoldja, a fogyatékossággal élők is jobban el tudnak így helyezkedni a munkaerőpiacon, illetve nagyon sok más kihívásnak is megfelel. Összefoglalva tehát, a távmunka miatt szerintem egyes irányelveket fél kéne frissíteni. Vannak 18 éves irányelvek ebben a témában, az nagyon hosszú idő. És ezzel párhuzamosan szerintem egy igazi keret irányelvet kell kidolgozni az egész Európai Unióra vonatkozóan távmunka témájában. Itt kérem nagyon sokféle horizontális kérdés egyesül ebben a kérdésben. Tehát a második kérdésem az lenne önhöz, biztos úr, hogy ön szerint szükség van egy olyan keretirányelvre, amelyet távmunkával foglalkozik. Köszönöm. Take the floor is Madame Zambelli. Zambelli asszony a következő hozzászóló. Gentile commissario, gentili colleghi. Kedves biztos úr, kedves kollégák, nem régiben mondták el, hogy az elmúlt években Európa a munka rugalmasságára figyelt oda, és elfelejtkezett a szociális jogokról. Hát ezzel egyetértek, és Emlékezhetünk arra, hogy sajnos pont Európa hangsúlyozza ezt a rugalmasságot, és ez nagyon súlyos társadalmi válságot eredményezett, több ezer munkahely veszett el, és az emberek bizonytalan helyzetbe kerültek, ez Olaszországba is, Olaszországban is bekövetkezett az elfogadott törvényekkel. És az Európai Bizottság segítsége az fájdalmas reformokkal fog megint járni, vagy most pedig kevésbé lesznek kemények, és a már működésben levő szociális válságot nem súlyosbítják a támogatással? Én azt kértem, hogy a gazdasági növekedésthez nyújtott támogatást ne kössék feltételekkel. Ne felejtsék el, hogy reáladatok adatokon alapul a válság. Franciaországban 7-12 százalékos a munkanélküliség, Olaszországban 4-17, Spanyolországban 12-21 százalék. Ezek nagyon aggasztó adatok, és nem tudjuk, hogy most a, valóban ilyen helyzetben a digitalizáció kell, hogy a prioritásunk legyen. Tisztelt biztos úr, Olaszországban most szenvedik el az emberek a válság következményeit, a kis és középvállalkozások, az önálló vállalkozók, az idegenforgalomban dolgozók, ők szenvednek a legjobban, és nekik azonnali segítségre van szükségük. És sajnos Olaszországban ugyan 600 eurót ígértek mindenkinek, de nem kapták ezt meg, és a 25 ezer euró sem érkezett meg, amit, kap, amit ígérgettek. Németországban tudjuk, hogy 7500 eurós segítséget kaptak az érintettek. Tudjuk, hogy Belgiumban a vállalkozók rögtön kaptak 4000 eurót, és tudjuk, hogy 80%-os fizetésre vették a nem dolgozó munkavállalókat. Tehát ez kellene, hogy fontos legyen, az összes többi prioritásnak alá kellene rendelni ezt a segítséget, mert nem lesz senkinek sem eszköze, sem forrása arra, hogy a bizottság által támasztott feltételeket teljesíteni tudja. Köszönöm. On behalf of Greens, Madam Kin van Sparentak. Kin van Sparentak asszony következik a zöldek részéről, parancsoljon. Köszönöm szépen. A COVID-19-es válság ismét megmutatta azt, hogy milyen rossz helyzetben vannak a dolgozók, illetve a foglalkoztatottak. Sokan egyik napról a másikra vesztették el jövedelmüket, mások folytatták a munkát, így például az ételkiszállítók, akik a biztonságukat és az egészségüket tették kockára. Sajnos nagyon rossz a kapcsolat, és a tolmácsok nem hallják jól a hozzászólót. Vajon gondoskodnak-e a munkaadók, a platform dolgozók munkaadói a megfelelő egészségügyi és biztonsági előírások betartásáról, és hogyan lehet biztosítani azt, hogy megfelelően bevonják a szociális partnereket az intézkedések kialakításába. A munka további a munkavilágának további alakulása során vajon megakadályozható-e a munkavállalók további kizsákmányolása? Jó lenne, hogyha a bizottság nem válna a jövő évig, hanem most azonnal intézkedéseket javasolna. Mielőbbi jogalkotási munkára van szükség, hogy biztosítsuk az érintett munkavállalók helyzetének jav- javítását és emellett szerintem meg kellene szüntetni, be kellene tiltani a nullás szerződéseket. Köszönöm. De Lepisza asszony az LKR-től a következő. Madame de Lapisa, we have connection. Yes, here she is. You have two minutes. Parancsoljon, két perce van. No, we can't hear you, Madame de la Pisa. Sajnos nem hallható a képviselőasszony. Try again. Megpróbálunk még egyszer kapcsolatot teremteni vele. Never mind, we'll get back to you. And... Semmi baj, majd visszatérünk őre. Paulo asszony akkor a következő, és utána következik újra Delapisa asszony, ha sikerül vele kapcsolatot teremteni. Buenas tardes, señor. Jó napot kívánok mindenkinek! Egyértelmű, hogy kritikus helyzetben vagyunk, és az is nyilvánvaló, hogy nem mindenki szenved egyformán ebben a kérdésben. A stabilitási paktum jelenleg ugye fel van függesztve, de hogyha így megy tovább, akkor visszatérünk oda, ahol 2008-ban jártunk, Valójában egy foglalkoztatási és fenntartható fejlődési paktumra lenne szükség. Ön azt mondta, hogy nem, de, de a kohézió barátai azt szeretnék, hogyha egy külön terv készülne el. Van egy francia-német javaslat, amely fél milliárdos összeggel rendelkezne. Ezzel kapcsolatban hogyan vélekedik a bizottság? Egyre nő az államadóság az Európai Unió tagállamében. Ön szerint megvalósulhat így az, az igazi szociális konvergencia? Mire számít a közeljövőben? Az Európai Szociális Pillért kívánja erősíteni az Európai Bizottság. A jelenlegi kontextusban tudnak ezzel előrelépni? Foglalkozik ezzel az Európai Bizottság? A szociális konvergencia továbbra is prioritás lesz? Mit gondol arról, hogy egy foglalkoztatási alapot hozzon létre, amely a jövőbeli válságok alatt esetleg segíthetne. Van-e lesz-e szegénység ellenes stratégiája az Európai Bizottságnak, illetve gondoltak-e arra, hogy minimál bért vezetnek be? Holnap a spanyol kormánynak lesz egy ilyen irányú javaslata egyébként, a nyilván spanyol viszonyokra vonatkozva. Vizsgálták el, hogy a nőkre milyen hatással van a válság. Gondoltak-e arra, hogy a nőkre aránytalanul, nagyon, aránytalanul nagy terheket no, ró? Madame de la Pisa következik. Hello? Hello, now we can hear you. Good. Sí, sí. Most halljuk Önt. Muchísimas gracias, comisario Smith. Köszönöm szépen, Schmidt biztos úr, köszönöm, hogy ellátogatott ide, és remélem még többször találkozunk majd. Azt hiszem, hogy a válság főszerepe ruházza majd fel ezt a szakbizottságot, pedig erre nem is számol, ezzel nem is számoltunk. Azt gondolom, hogy a nagy riadságban nagyon sok dologra nem figyeltünk oda az elmúlt hónapokban, most viszont gazdasági válság alakult ki, erre mindenképpen, ezt mindenképpen orvosolni kell. Tehát megfelelő, megfelelő alapokat kell ehhez rendelni, illetve nagyon fontos az is, hogy, hogy mindenki fizetés képes legyen. A vállalat, illetve a szociális hálót, szövetet kell ellenállóbbá tenni. Nagyon sok olyan család van, aki semmiféle bevétellel nem rendelkezik, őket kell támogatnunk, amíg meg nem oldódik a helyzet. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a vállalatainkat támogassuk, hogy meg tudják tartani a meg tudják tartani a munkahelyeket, illetve ennek segítségével az emberek méltó körülmények között tudjanak élni. Nagyon sokan nagyon aggódnak a munkahelyeik miatt, illetve nagyon sokan már el is vesztették a munkahelyüket, egyre több adósságot halmoznak fel. Hogyha a jövőre néz, akkor e, mit gondol erről? Egyértelmű, hogy azonnali jelleggel e, biztosítani kell a fizetés, e, fizetőképességet. Nem szabad, hogy ehhez, a segélyekhez, illetve a különböző segélynyújtások lehetőségekhez komoly bürokratikus akadályokat kössünk mi hamarabb meg kell oldani ezt a helyzetet. Spanyolországban a kormány egyáltalán nem rugalmasságot hoz létre, hanem azt gondolom, hogy a foglalkoztatási jogszabályokat sokkal rigidebbé teszi, sokkal nehézkesebbé teszi, főleg, olyan, főleg most ebben a helyzetben, amikor, a, amikor azonnali pénzhez, jutásról, pénzhez jutás lenne a, a lényeg, sokszor ezt nem tudják megoldani. Nagyon fontos, hogy ne legyenek feltételek, ne legyenek közt, közvetítők, ne legyen semmiféle nehézség ebben a problémában. Lényeg az, hogy az érintettekhez mi hamarabb eljussanak a segélyek. Köszönöm. All of you, now the floor goes back. Köszönöm mindenkinek, most pedig ismét Schmidt biztosnak adom meg a szót. Nyolc perce van, ismét csak, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre, illetve reagáljon a felszólalásokra, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy második hullám lehetőségét illetően szerintem nagyon óvatosnak kell lennünk, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy elkerüljük ennek bekövetkeztét. Ez az első lépés. Minden preventív, megelőző intézkedést meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne kerüljön sor egy második hullámra. Nagyon nehéz most megjósolni azt, hogy mi történik akkor, hogyha a vírus ismét sok megbetegedést okoz. Ezt most nagyon nehéz így előre megjósolni. Az elsődleges cél az, hogy megakadályozzuk ennek bekövetkeztét, mégpedig azáltal, hogy a lehető legmagasabb szintű biztonsági és közegészségügyi intézkedéseket tesszük meg. Ami a munkanélküliséget illeti, és a súrt, ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos lépés. Mindent meg fogunk tenni a súr eszköz mielőbbi végrehajtása érdekében. A tanács elfogadta az erre vonatkozó szöveget, és mi is azt szeretnénk, hogyha ennek a végrehajtása a lehető leggyorsabban bekövetkezne. Ami a nőket illeti, egyetértek, a nők nagyon nagy arányban képviseltetik magukat az egészségügyi ágazatban és más elsődleges fontosságú ágazatban, és nagyon nagy kockázatnak vannak téve. A válság ugyanis leginkább az általuk, ellát, az általuk képviselt szakmákat fenyegeti, például a kereskedelemre gondolok, és a gyermekek is nagyon fontos kérdéskört képviselnek, fontos a hatékony gyermekgondozási rendszer kialakítása, mielőbb be kell fektetnünk a gyermekgondozási lehetőségekbe ott, ahol erre szükség van, így lehetővé téve a nők számára, hogy megtartsák munkahelyüket, vagy új munkahelyre tegyenek szert. A gyermekgondozás tehát mindenképpen egy nagyon fontos téma egyébként is az Európai Bizottság számára. A jelenlegi helyzetben pedig még inkább azzá vált, elő kell segítenünk a gyermekgondozásba tendő beruházásokat. Ami az időseket illeti, egyetértek azzal, hogy leginkább ők vannak kitéve a veszélynek a társadalmon belül, Valóban nagyobb beruházásokra lenne szükség az idős gondozásba, az idős gondozás rendszerében. A mi bizottságunk szeretné ezeket a, a, általában a szociális beruházásokat elősegíteni, és ezen belül az idősek gondozása, az idősek megfelelőbb gondozása, a gondozók számára a jobb munkafeltételek megteremtése, ezek mind-mind nagyon fontos tényezők. Ami a távmunkát illeti, teljes mértékben egyetértek. A 2002-es megállapodást korszerűsíteni kell. Ezt egyébként is megemlítettem már a szociális partnerek felé, ugyanis a szociális partnerekkel megállapodtunk már erről. A szociális partnereket fel kell szólítani, hogy ezt a megállapodást vizsgálják felül, és amint megvan az új megállapodás, annak a végrehajtásának mielőbb neki kell látni. Fontos, hogy mielőbb bekerüljön a tagállamok joganyagába. Mindannyian tudjuk, hogy a rugalmasság növelése nem feltétlenül a jól működő munkaerőpiac záloga, az OECD is elismerte ezt immáron. Ennek szellemében egy inkluzívabb munkaerőpiacon dolgozunk. Nagy hangsúlyt fektetünk a jobb munkafeltételekre, a készségfejlesztésre, fontos, hogy a foglalkoztathatóság növekedjen, az egyes munkavállalók esetében. Ez is fontos része a válság elleni küzdelemnek. Több pénzt kell befektetnünk a készségfejlesztésbe. Egyetértek azzal is, hogy a kisvállalkozásokat érinti a leginkább a válság, valamint az egyéni vállalkozókat. Jeleztük már, hogy az egyéni vállalkozók esetében is felhasználhatók lesznek a súr pénzek, és külön megemlíteném az egységes versenyfeltételek fontosságát nem csak gazdasági értelemben, hanem szociális értelemben is. Ami a platformokat illeti, beszéltem már erről, sajnálatos módon olyan gyorsan zajlanak az események, hogy dolgozunk ugyan a jobb szociális ellátáson, védelmen, a az úgynevezett platform dolgozók számára. Egyértelmű, hogy a platformoknak is eleget kell tenniük a biztonsági előírásoknak és egészségügyi előírásoknak. Biztosítaniuk kell a megfelelő feltételeket a dolgozóik számára, és teljesen egyértelmű, hogy ők felelősek a munkavállalóik egészségért és biztonságáért. Ami a platform konferenciát illeti, ismert okokból el kellett azt halasztani. Előbb-utóbb sor fog kerülni rá, de nyilvánvalóan nem várjuk meg ezt a konferenciát, mielőtt neki látnánk a platform munkavállalókkal kapcsolatos lépéseknek. Ez a téma mindenképpen rajta van a bizottság napirendjén. Szeretném teljesen egyértelművé tenni, hogy a nullaórás szerződések irányába semmiféle megértéssel nem vagyok, de úgy tűnik, hogy a tagállamok máshogy gondolkodnak erről. A konvergenciát, a szociális konvergenciát, gazdasági konvergenciát illetőleg azt mondhatom, hogy ezeket nagyon fontosnak tartom. és a gazdaság élénkítő csomagnak ez az egyik legfőbb tényezője, összetevője. Ezt a csomagot ugye holnap mutatjuk be. Hogyan tudjuk Európában a konvergenciát megerősíteni, növelni ebben a mai válsághelyzetben? Teljesen egyértelmű, hogy a gazdaság élénkítő csomag szociális dimenziója nagyon fontos lesz, nagy jelentőséget tulajdonítunk neki, és ahogyan már többször is elmondtam ma, az agendánk nem változott elsősorban. Némileg ki kellett azt igazítanunk a válsághelyzet miatt, de továbbra is fontos célkitűzésünk, illetve prioritásunk például a szegénység elleni küzdelemre vonatkozó stratégia, és a német soros elnökség is javasolta, hogy szeretnék ezt napirendjükre tűzni. Az illetékes német miniszterrel is egyeztettem erről, és a szolgálataimat már megkértem, hogy készítsenek elemzést arról, hogy például a minimálbér terén a különböző tagállamokban milyen szabályok léteznek már. Hogyha Európai Unión szinten akarunk fellépni, akkor először is azt kell megvizsgálnunk, hogy a különböző tagállamokban mik a meglévő rendelkezések, szabályok. Ez az elemzés tehát el fog készülni, és ennek alapján reflektálhatunk egy esetleges közös európai keretre, hogyha az adekvátnak, szükségesnek tűnik. Ami a finanszírozást illeti, az Európai Bizottság nagyon gyorsan reagált véleményem szerint. Elsősorban ami a finanszírozás rugalmasságát illeti, ugyanis az Európai Parlament jóváhagyásával létrehoztuk a koronavírus okozta helyzetre reagáló kezdeményezést, ez a Corona Response Initiative, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a kohéziós és strukturális alapból származó eszközöket a lehető legnagyobb rugalmassággal kezeljék, nincs már a tagállami hozzájárulásra vonatkozó kötelezettség sem. Ez volt az első reakciónk az új helyzetre, most pedig itt van már a gazdaságélénkítő csomag is, amely segít a tagállamoknak a válság kezelésében nem csak gazdasági értelemben, hanem szociális értelemben is. Köszönöm. Köszönjük szépen Schmidt biztosnak, köszönjük szépen, hogy tájékoztatott minket az Európai Bizottság jelenlegi munkaprogramjának változásairól, ami az Ample portfóliót illeti, az MFF-re vonatkozó javaslatot és a élénkítő csomagot is. Ezekről is tájékoztatott minket. Köszönöm szépen, de természetesen velünk marad a biztos. Most következik a következő eszmecsere, szintén egy nagyon érdekes témáról. Köszönöm Drágos Pészlárónak, a Renew koordinátorának, hogy felhívta a figyelmünket erre a nagyon fontos kérdésre, amelyről mindjárt egyeztetni fogunk. Nagyon súlyos problémákkal néznek szembe ugyanis a szezonális dolgozók, munkavállalók és a határokon át ingázó, tagállamok között ingázó munkavállalók. Ők nagyon nagy problémákkal néznek szembe a COVID válság miatt. Szeretettel üdvözlöm Josip Eladrovicsot, a horvát munka- és nyugdíjügyi minisztert, aki részt vesz ezen az eszmecserén. Itt marad velünk továbbra is Schmidt biztos, és itt lesz Jordi Kurel Gotor, az Európai Munkaügyi Hatóság ideiglenes ügyvezető igazgatója. A tagállamok között ingázó munkavállalók problémájáról lesz szó, ők a válságot köve, válság kirobbanását követően nagyon súlyos helyzetbe kerültek, ugyanis néhány tagállam lezárta a határait. Ez pedig a munkavállalók mobilitásában nagyon nagy zavart okozott, gyakorlatilag ellehetetlenítette azt. Üdvözlöm Bischoff asszonyt, aki a szociális biztonsági rendszerekkel kapcsolatos dosszi jelentés tevője, és szintén felhívta a figyelmet az már említett munkavállalók problémáira. Három óra harmincig maradok önökkel, utána Jongérius asszony veszi át az általam ellátott feladatot, amiért nagyon hálás vagyok. Most először is Eladrovics úrnak adok szót, aztán Schmidt biztos következik, utána pedig Jordi Körel Gotor lesz a harmadik hozzászóló, mindenkinek négy percet tudok adni. Első beszélünk, tehát hozzászólunk, Aládrovics úr parancsoljon. Good afternoon from Zagreb, Croatia. Jó napot kívánok mindenkinek Zágrából, Horvátországból. Tisztelt szakbizottsági elnök asszony, biztos úr, tisztelt Empl szakbizottsági tagok, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak erre az ülésre, és örülök annak, hogy ebben a témában eszmét cserélhetünk, hiszen a szezonális és határon átkelő munkavállalók problematikáját mindenképpen meg kell oldani a járvány alatt. Egyértelmű, hogy erre a népcsoportra nagyon súlyos hatással volt a COVID-19. Nos, a, nyilvánvaló, hogy a különböző járványal kapcsolatos intézkedésekre szükség volt, de egyértelmű az is, hogy a KKV-kra, illetve a különböző munkavállalókra is hatással voltak ezek az intézkedések. Láthatjuk, hogy a közegészségügyet e, egyre kevésbé terheli a COVID, de egyértelmű, hogy a különböző szociális nehézségek és problémák még megvannak. A járvány eleje óta a különböző tagállamok nagyon sokféle intézkedést alkalmaztak és megpróbálták a különböző szociális, illetve gazdasági negatív hatásokat csökkenteni. Nyilvánvaló az is, hogy hatással volt a tagállamok szociális hálójára, illetve biztosítási rendszerére is, betegbiztosítási rendszerére is ez az egész járvány megpróbáltuk elkerülni azt, és mindenki, minden tagállam megpróbált, elker, megpróbált elkerülni azt, hogy tömegesen bocsássanak el embereket. Egy videokonferenciát is szenteltünk ennek a témának, május 5-én meghallgattuk a különböző tagállamok véleményét, és nagyon sok érdekes dologra fényderült. A miniszterek elmondták, hogy mi hamarabb meg kell, ki kell lábálni a válságból, gazdasági segélynyújtás csomaggal, segíteni kell a bajba jutott vállalatokat és népcsoportokat. Ide tartoznak a szezonális, illetve határon át, határon át ingázó munkások is. Az ő, egyrészt az ő jólétük szempontjából is fontos ez, másrészt pedig nagyon nagy szükség van ezekre a munkavállalókra. Nagyon sok tagállam elgondolkozott azon, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Az egyik nyilvánvaló lépés a határok megnyitása ezen személyek számára. A miniszterek kifejtették, hogy a belső határok megnyitása nagyon fontos az idénymunkások számára is, illetve a, a, őket alkalmazó vállalatok számára is. Több tagállam kifejezte, hogy mennyire fontos a munkások, a munkavállalók szabad mozgása, és a már létező európai jogszabályok meg mi hamarabbi ö, megvalósítása. A miniszterek azt is kifejtették, hogy technikai szinten is mi hamarabb meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne minél hatékonyabban haladni. Március 26-án a miniszterek tanácsa arra jutott, hogy a, össze kell hangolni a határ helyek, illetve a határ politika kezelését. Különböző lépések ebben az irányban már történtek, vannak olyan tagállamok, amelyek már az összes utazási megkötést feloldották ezen határon átingázó munkavállalók számára, mások pedig megígérték, hogy mi hamarabb megteszik ezt. A különböző tagállami hatóságok szoros kapcsolatban állnak egymással, együttműködnek, megpróbálnak olyan megoldásokat találni, amelyek lehetővé teszik a biztonságos és gyors határátlépést ezen személyek számára. De ez csak a dolog egyik aspektusa. A másik fontos aspektus az, hogy megfelelően biztonságos munkakörülményeket teremtsünk ezeknek a munkavállalóknak, illetve hogy megfelelően tájékoztassuk ezeket az embereket, ha kell, akkor képzést is kapjanak. A tagállamok elkötelezték magukat arra vonatkozóan, hogy megfelelő társadalombiztosítást nyújtsanak ezeknek az embereknek, a parlament és a tanács már több mint egy éve folytatnak tárgyalásokat ebben a témában, és megpróbálják elérni azt, hogy, megpró- hogy koordinálják a különböző országok, különböző tagállamok társadalombiztosítási rendszerét. Nagyon fontos az is, hogy minden egyes szereplő megfelelően rugalmas legyen ebben a témában. A szabad mozgás az egyik alapelve az Európai Uniónak, és nagyon fontos ezzel kapcsolatban az is, hogy a munkavállalók is szabadon tudjanak helyet változtatni. Az ezzel kapcsolatos jogszabályokat tehát mindenképpen tudni kell problémamentesen alkalmazni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, most pedig Schmidt biztos úr következik a jelenlegi helyzetet helyzetről fog beszámolni, tehát hogy állnak az idénymunkások, illetve a határon átingázók. Parancsolja Schmidt úr! Monsieur Schmidt, pourriez-vous appuyer sur le bouton speak? Kérjük szépen Schmidt urat, hogy legyen szíves a speak gombra kattintson rá. I'm sorry. Elnézést kérek. Nos, a dolgozók szabad mozgása a belső piac egyik legfontosabb alapszabadsága. Több mint 17 millió, tagá, 17 millió állampolgár dolgozik más tagállamban, és másfél millió rendszeresen ingázó munkavállaló van. A COVID-19-es válság rendkívüli intézkedéseket vezetett be, több tagállam a határain ellenőrzéseket kezdett bevezetni, és ez kihatott a dolgozók szabad mozgására. A szabad mozgást segítendő a bizottság március 13-án útmutatásokat tett közzé, a dolgozók szabad mozgásáról. Az volt a célunk, hogy a határokon ingázó, de a kiküldött és a szezonális dolgozók is akik kritikus fontosságú munkát végeznek, hozzá tudjanak férni ehhez a munkához, eljussanak a munkahelyükre és monitoroztuk a tagállamok által elfogadott intézkedéseket, hogy ezek szükségesek, arányosak-e és diszkriminációmentesek-e a COVID-19 karantén intézkedések megszüntetése megerősíti, hogy a szabad mozgás korlátozásának fokozatos megszüntetése, illetve a határok fokozatos megnyitása is a határokon át ingázó, illetve a szezonális dolgozók helyzetét kell, hogy javítsa prioritásként. Az idegenforgalmi csomagban is volt egy közös megközelítés a szabad mozgás helyreállítására vonatkozóan, tehát a belső határok, ellenőrzése, belső határok ellenőrzésének a megszüntetése. Ezek a bizottság konkrét lépései és az európai parlamenti állásfoglalásnak megfelelnek ezek. A parlament ugye a COVID-19-es válság és következményeiről fogadott el állásfoglalást a szerződések 40.5-ös alpontjában szerepel a dolgozóknak a szabad mozgásához való joga, és ide tartoznak a szezonális, illetve a határokon ingázó dolgozók is. Nem szabad elfelejteni azt is, hogy a nem, azt sem, hogy a nemzeti munkajogot megfelelően kell alkalmazni ezekre a dolgozókra vonatkozóan, tehát ők egyenlő bánásmódban kell, hogy részesüljenek a bizottság az EU munkaügyi és szociális minisztereivel vitatta meg, hogy a, az adott tagállam által bevezetett rendszer a bizottság szabad mozgással kapcsolatos útmutatásának mennyiben felel meg, illetve hogyan lehet ezt ahhoz igazítani. Mi eh, megvitattuk tehát ezt a témát, ahogy már eh, említették ezt a május 5-i videokonferencián. Persze ettől függetlenül az ingázó és a szezonális munkások még mindig nehéz helyzetben vannak, bizonyos gazdasági szektorokban, különösen a mezőgazdaságban további támogatásra van szükség nagyon sok tagállam számít ugyanis más tagállam dolgozóira az agrárszektorban. A bizottság konkrét eljárásokat kíván elfogadni, hogy ezen dolgozóknak az ökenőmentes közlekedését biztosítani tudja. A válság miatt ugyanis sok helyen munkaerőhiány alakult ki. A belső határok lezárása kihatott az ingázó dolgozók helyzetére is, és az időszakos, illetve a határokon ingázó dolgozók helyzetének javítására a bizottság fizeti a hely, a, monitorozza a helyzetet, és az Európai Munkaügyi Hatóság fog majd ezzel foglalkozni. Amikor az ELA teljes mértékben beindítja a tevékenységét, akkor ő lesz felelős az Európai Uniós jogszabályok végrehajtásáért, illetve ennek nyomon követéséért. Ide tartozik a mozgásszabadság, a mobil dolgozók segítség, minden segítséget meg kell, hogy kapjanak, a társadalombiztosítás is ide tartozik, és a bizottság egy kérdések és válaszok dokumentumot adott ki, amely a korlátozások által érintett ingázó, illetve szezonális munkásokra dolgozik több tagállamban, ugye a COVID-19 miatt. Most egyébként zajlanak az egyeztetések az adminisztratív bizottsággal is, hogy gyakorlati kérdésekre sikerüljön megállapodást találni. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy sikerüljön véglegesíteni a, szociális, a társadalombiztonsági koordinációs szabályok felülvizsgálatát, mert ezek garantálnák, hogy a válság által e, érintett helyzeteket meg lehessen oldani, tehát hogy például az ingázó dolgozók e, jól működő társadalombiztosítási koordinációra támaszkodhassanak. Különösen a nagyon fontos munkaköröket ellátó dolgozók biztonsága e, kiemelkedő, és közös felelősségünk, hogy ezt garantálni tudjuk. Az új jogszabály értelmében a szezonális, illetve az ingázó dolgozók a nemzeti munkavállalókkal egyenlő bánásmódra jogosultak. És én nagyon üdvözlöm egyébként azt a közös nyilatkozatot, amelyet a mezőgazdasági szektorban a szociális partnerek kiadtak. Ez a szezonális munkavállalók védelméről szól. A német munkaügyi miniszter is nyilatkozott egyébként a vágóhidakon dolgozó szezonális munkaerővel kapcsolatban a munkahelyi egészség és biztonságra vonatkozó szabályok minden munkavállalóra ugyanúgy vonatkoznak a nemzetiségüktől függetlenül. Tehát az összes lehetséges új kockázatot is meg kell ö, akadályozni, tehát hatékony intézkedéseket kell, hogy hozzanak a munkaadók. A munkaadók ezen kívül tájékoztatásra is kötelesek, a dolgozókat tehát tájékoztatniuk kell, és a megfelelő higiénés, higiéniás termékeket is rendelkezésre kell bocsájtaniuk. A bizottság tájékoztat mindenkit a e tekintetben, illetve világos útmutatót készül, készít ebben a témában. Az EU OSA is, tehát ugye a munkahelyi egészségért és biztonságért felelős ügynökség, ügynökség is foglalkozik a COVID-19 témájával, több kiadványt jelentetett meg és útmutatást, és ezek segítik a munkaadókat az új helyzettel való szembenézésben, és konkrét ágazatokkal is foglalkozik az EU OSA, illetve konkrét csoportokkal, a szezonális dolgozókkal is. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig akkor az ELA igazgatója következik, Jordi Kuregotor, aki beszámol a helyzetről. Remélem, hogy tud nekünk részletes információkat adni erről a problémáról. Karel úr, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, biztos úr, először is szeretném megköszönni a szakbizottságnak, hogy ezt a meghallgatást megszervezte, és hogy meghívtak engem erre. Ugye tudják, hogy a munkaügyi hatóságnak én az átmeneti igazgatója vagyok, az a célunk, hogy a mobilitást segítsük, ebben kulcs szereplők legyünk. A tagállamokat szeretnénk segíteni, illetve a bizottságot is, az Európai Uniós jogszabályok hatékony végrehajtásában. Egyetértek az ön véleményével abban, hogy a dolgozók szabad mozgását biztosítani kell, meg kell próbálni megelőzni ezeknek az akadályait, és minden intézmény hozzájárulhat ehhez. A bizottság elmondta, hogy sok minden könnyíti a tagállami, hatótagok között, tagállami hatóságok közötti párbeszédet. Ez eddig pozitív volt, és nincs is kétségem a felől, hogy így fog folytatódni a jövőben. Az el, aki tudja egészíteni, hozzá tud járulni ehhez a munkához, és ezt meg is fogja tenni. A felhatalmazását természetesen tiszteletben tartja. És a jelenlegi operatív kapacitásának megfelelően ennek a keretei között tudunk, tud fellépni az ELA. A tagállamokat segíteni kívánjuk az ingázó dolgozók esetében is. Fontos, hogy a nemzeti hatóságok az EU, illetve a nemzeti jogszabályok végrehajtását biztosítsák, ezt a bizottság is ugye célként tűzte ki. Az ELA munkája az alapító rendeleten alapul, ugye, amit a tanács és a parlament fogadott el. A kiküldött dolgozók, a szociális koordináció, munkaügyi jogok koordinációja, tehát az ELA csak ezekkel a kérdésekkel foglalkozhat, közvetlenül a munkakörülményekkel, illetve munkahelyi, egészségügyi és biztonsági kockázatokkal közvetlenül nem foglalkozhat, természetesen ebben a témában is együtt fogunk működni a helyi hatóságokkal. Nagyon sokan ránk tekintenek a jelenlegi kihívást jelentő időkben, de hát ne felejtsük el, hogy az ügynökségünk még nem egészen egy éves. Politi- a politikában ugye ez hosszú idő, de administratív szempontból egy év nem túl sok idő, és az elának még azért fel kell egy kicsit építenie magát, 20 fővel dolgozunk, és két fő prioritásunk van a hét feladatból, amelyel a rendelet megbízott bennünket. Az első az az, hogy az információ nyújtást könnyítsük. Ez mindig nagyon fontos, de a jelenlegi időkben mindennél fontosabb, hiszen a COVID-19 mindenkinek kihat az életére. És ahogy elmondtuk, különösképpen az ingázó dolgozók, illetve a szezonális dolgozók és a kiküldő dolgozók érzik ezt meg a legjobban, tehát nekik kell a legfrissebb információkkal rendelkezni. A honlapunkon e, minden információ megtalálható a mobilitásról, a társadalombiztosítási koordinációról, amelyet a bizottság e, most itt elmondott. Egy munkacsoportot is indítottunk a tagállamok képviselőivel, egyébként pont most ebben a pillanatban ülnek ők össze. A szociális partnerek is részt vesznek a dialógban, a dialógusban, és Jan Kremers az Európai Parlament szakértője is. Nagyon fontos, hogy az ingázó dolgozókat mindig tájékoztassuk az elfogadott intézkedésekről, a válságra reagálva elfogadott intézkedésekről ahogy mondtam, ugye nagyon fontos számukra az, hogy az információval rendelkezzenek, egyébként nem tudnak élni a jogaikkal. Támogatjuk azt is, hogy a nemzeti hatóságok honlapjainak a megfelelő oldalait lefordítsuk, és így segítségre tudunk lenni, segítségére tudunk lenni az ingázó, illetve a szezonális dolgozóknak a nyár végén, majd jönnek a nemzeti kollégák, Remélhetőleg ez nagyon fontos elem lesz, mert így a nemzeti adminisztrációk közötti együttműködést meg tudjuk még jobban erősíteni. Az információk kívül a felkészülés is nagyon fontos. A közös vizsgálatokra való felkészülés a másik fontos prioritásunk. Egyelőre a az utazási korlátozások miatt megnehezültek ezek a helyszíni munkaügyi ellenőrzések. Ezért az ELA a munkacsoportban dolgozó nemzeti szakértőkkel a helyszíni vizsgálatok témáját is vizsgálja, megvizsgáljuk, hogy a COVID-19-nek milyen hatása volt ezekre a tevékenységekre. Például rövid távon a határokon átnyúló együttes vizsgálatokra figyelünk, tehát hogy vannak olyan vizsgálatok, amelyek ugyanakkor zajlanak le a határ két oldalán. Ennek is sok előnye van. Gondolom tudják, hogy a márciusi hónap legutolsó hete a tisztességes munka eh, hete kellett volna, hogy legyen az Unióban. Elnézést kérek, mondja az elnök hogy félbe kell, hogy szakítsam. Egy kicsit lassítson mert nagyon gyorsan olvas, és nagyon nehéz tolmácsolni a felolvasott szöveget. Mit tehetünk a jövőben? Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy amikor az ELA már teljes sebességre kapcsol, akkor valóban hozzáadott értéket teremtsen. Meg lesznek ugye a nemzeti összekötő tisztjeink, és ők kulcsfontosságú szereplői lesznek a munkának. Ugye ők jobb információt fognak tudni biztosítani, de egyébként azt gondoljuk, hogy így az hétköznapi együttműködést sokkal szorosabbra tudjuk fűzni a nemzet, nemzeti adminisztrációk között. Tehát itt abba hagyom, és köszönöm szépen még egyszer ezt a meghívást. Okay, thank you. Um... Köszönjük szépen. Köszönjük az elmondottakat mindenkinek. Hálásak vagyunk a miniszternek, a biztosnak és az ELA igazgatójának is. Remélem, hogy azok, akik a tolmácsolást hallgatják, értették, hogy miről van szó, mert a tolmácsok sajnos jelezték, hogy nagyon gyorsan beszéltek a hozzászólók. Szerintem gyűjtsük össze az összes kérdést, és utána térjünk vissza a hozzászólóinkhoz, meglátjuk, hogy időben tudunk-e végezni majd, mert elvileg ugye négy órakor véget érne az ülésünk. Cindy Francennek adnék elsőként szót. Itt van, nagyszerű. Cindy, tessék, két perc van. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, köszönöm a, az előadóinknak is, akik ma itt vannak velünk. Először is Kurel úrtól kérdeznék. Tegnap a Német Szakszervezetek Szövetsége egy webinár alkalmával említette, hogy az A1-es dokumentumok kiadásának digitalizálása hatékony lehetne, hatékony eszköz lehetne a az illegális foglalkoztatással szemben jelezte ezt a belga illetékes hatóság is például. Ugyanakkor azonban problémát jelent, hogy a különböző tagállamok között nagyok a különbségek, illetve hogy lassú kommunikáció az egyes tagállami hatóságok között. Érdekelne, hogy az ELA hogyan kívánja koordinálni a tagállamok közötti különböző végrehajtást, és hogyan kívánja az információ áramlást javítani, ezzel biztosítva, hogy megfelelő szociális védelemmel részesüljenek az Európai Unió területén élő munkavállalók. A második kérdésem pedig a horvát miniszterhez szól. Az európai ö, szociális jogok ö, a szociális jogok európai pillérével összhangban a horvát soros elnökség jelezte, hogy az embereket és az emberek jólétét kívánja a gazdaságpolitikai döntéshozatal középpontjába állítani. A soros elnökség azt ígérte, hogy egyeztetéseket kezdeményez a munka és a magánélet összeegyeztethetőségéről, illetve a munkahelyi biztonság témájáról. Ezek nagyon fontos témák, különös tekintettel a COVID-19 járványra. Tudnál mondani valamit az eddigi kezdeményezésekről, illetve eredményekről? Köszönöm. Köszönöm szépen most, jó magamnak adnám meg a szót, ez ugye sohasem túl nehéz feladat. Először is elmondanám, hogy hálás vagyok a bizottságnak, amiért a határokon át ingázó munkavállalókról beszélt. Köszönöm a, az ígéretet, hogy nyomon kívánják követni a helyzetet. Szerintem minden okunk megvan arra, hogy aggódjunk a helyzet miatt. Úgy gondolom, hogy a koronavírus okozta válság megmutatta, hogy a határokon át ingázó munkavállalók munkaadói sokszor nem vállalnak megfelelő felelősséget. Én is sok olyan esetről tudok személyesen is, ahol egyesek a munkahelyüket veszítették el az egész megélhetésüket. Hallottam arról, hogy Németországban a húsiparban sokan betegedtek meg a koronavírustól, nem részesültek semmiféle védelemben a munkahelyükön, és Németországban egyik másik ilyen érintett munkavállaló el is tűnt. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a húsiparban dolgozók valahogy a radar alatt mozognak, nem lehet őket felelni sem Németországban, sem Hollandiában, sem Európa más tagállamaiban, mert egyértelműen az őket kiközvetítő ügynökség nem követte nyomon, hogy mi történik velük. Az első kérdésem a következő. Egyetérte az Európai Bizottság azzal, hogy több lépésre lenne szükség, többet kellene tenni. És mit szándékozik tenni az Európai Bizottság, hogy megfelelő, a le, vagy a lehető legmagasabb szintű biztonságot és szociális biztonságot szavatolja ez a munkavállalók számára. Szigorúbb szabályokat vezete be az ilyen munkaközvetítő ügynökségek számára, biztosítva, hogy a határokon át ingázó munkavállalók is biztonságosan dolgozhassanak, és végezetül remélem, hogy az ELA, az Európai Munkaügyi hatóság mindent megtesz a maga részéről, hogy az érintett munkavállalók biztonságosan láthassák el feladataikat. A gyakorlatban a munkavállalók szabad mozgása csak akkor lehet biztonságos, hogyha biztonságosak a munkahelyek. Mit tesz tehát az ELA a maga részéről, hogy ezt biztosítsa? Most Dragos Piszler úrnak adok szót a Renew frakció részéről. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, és nagyon szépen köszönöm a támogatást az eszmecsere megszervezéséhez. A frakciónk úgy hiszi, hogy ez egy nagyon fontos téma, mindenképpen fontos ezt megvitatnunk az EMPA szakbizottságban. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezt a mai meghallgatást megtartsuk. Agódunk a válság által sújtott munkavállalók miatt, de azt is gondoljuk, hogy ez a válság csak fényderített olyan hiányosságokra, amelyek már eddig is jelen voltak, csak eddig nem tettünk ellenük semmit. Köszönöm Aladrovics úrnak, a biztos úrnak és Korel igazgatónak, hogy itt vannak ma velünk. Úgy gondolom, hogy tényleges, konkrét intézkedésekkel kellene kezdeni. Biztos vagyok abban, hogy az ELA, az Európai Bizottság és a Parlament együtt tudnak változtatni a helyzeten. Azért mondom ezt, mert teljesen egyetem, hogy változásra van szükség, mégpedig gyors változásra. Egy 57 éves Nikolaj Bahám nevű munkavállalót említenék, akinek aki egy román dolgozó volt, aki a spárga szüretben segítkezett, és őt holtan találták nem régiben. Több száz COVID esetre derült fény a az idény munkások körében Maria Zserenovát is említeném, aki Ausztriában dolgozik, az idős gondozásban. egyik azoknak a szlovák állampolgároknak, akik tömegesen ingáznak Ausztria és Szlovákia között. Milyen lépéseket kíván tenni az Európai Bizottság és a Tanács, hogy megakadályozzák a hasonló nagyon szomorú eseteket? A lista sajnos nagyon hosszú, és azt mutatja, hogy mindenképpen cselekvésre van szükség. Arányosságra is törekednünk kell persze. A statisztikák azt mutatják, hogy 1,9 millió kiküldet, kiküldetésben dolgozó munkavállalunk Európában, és 1,5 millióan ingáznak országhatárokon át, az Európai Parlament szolgálata állította össze egyébként ezt a statisztikát, ezúton is köszönöm nekik. Egyértelmű tehát, hogy fellépésre van szükség, és aztán végül hogyan tudjuk biztosítani, hogy a helyzet változzon. Úgy gondolom, hogy ezzel tartozunk a polgároknak, prioritásként kell kezelni ezt a kérdést. Fel kell tennünk a felelősség kérdését is, ki a felelős azért, ami történt. Nyilvánvalóan a munkaadóknak is, felelősebben kell eljárniuk, és másrésztről itt vannak a tagállamok, amelyeknek határozottabban kellene beavatkozniuk, és aztán itt van a közösségi szint és az ELA, a munkaügyi hatóság, amely, ha jól értettem, a munka elején tart, de ezt a munkát fel kell gyorsítanunk, és az Európai Parlament nagyon szívesen elősegítené azt, hogy ez a gyorsabban tudjon haladni ezen a téren. Köszönöm, és remélem, hogy sikerül Ebben a kérdésben előbbre jutnunk, sikerül megvédenünk az idény munkásokat és az ingázókat. Köszönöm. Guido Ralphnek adok most szót az ID részéről. Elnök asszony, biztos úr, miniszter úr, katasztrofális válsághelyzetben vagyunk, ez nagyon nehéz mindannyiunk számára. Meg kell teremtenünk a jövő alapjait, le kell vonnunk a múlt tanulságait. A válságban az a jó, hogy reális problémákra világított rá, amelyek felett szemet hunytunk. Az egyik ilyen probléma például a húsiparban látható, a húsiparban uralkodó problémákra hívnám fel a figyelmet, a Westflash nevezető cégnél például több száz COVID megbetegedésre került sor. Világosá vált, hogy ott az emberek sokszor rabszolgaként dolgoznak, gyakorlatilag 16-18 órákat dolgoznak naponta, és nem csak a munkafeltételek botrányosak, hanem a lakhatás feltételei is. Előfordult, hogy egy szobában nyolcan laktak. Az én pártom éppen ezért már mindig is ellenezte a román és bolgár polgárok szabad mozgását, mert ez bérdömpinghez vezet és modern kori rabszolgasághoz Európa kellős közepén. A másik fontos tanulság a gondozók fontossága. Eddig nem igazán értékeltük őket. Magam is tettem tapasztalatokra, tapasztalatokra tettem szert ezen a téren. Az én feleségem is gondozóként dolgozik Németországban. 2000 500 eurót keres, bruttó 2500 eurót, ez nettó 1500 eurót jelent Németországban, hangsúlyozom. Ezeket az embereket egyszerűen nem becsülik meg, miközben hihetetlenül nehéz munkát végeznek. Nem lehet a problémákat, problémát azzal megoldani, hogy Kelet-Európából hozunk be gondozókat azért, hogy folytatódhasson a bérdömping Németországban. A szorgos kelet-európai gondozók nélkül nyilván összeomlott volna a német, gond, ö, német idős gondozás, de hát ezekre a gondozókra a hazájukban is szükség lenne. És még egy dolog, ami nagyon fontos számomra, az az, hogy évek óta foglalkozom a hajléktalanokkal, ők különösen szenvednek a jelenlegi helyzettől. Itt egy kérdést intéznék a biztos úrhoz. Sok ukrán, fehér, orosz munkavállalónk van, akik Lengyelországban, Csehországban, Olaszországban dolgoznak a gasztronómiában, a vendéglátásban. Ezek a munkavállalók a COVID-19-es intézkedésekkel nem csak a munkahelyüket veszítették el, hanem sokszor az utcára kerültek, elveszítették otthonaikat. Katasztrofális körülmények között tengődnek hetek óta, és nem tudnak hazautazni. Nem tudom, hogy vannak-e aktuális információk arról, hogy mi az ő helyzetük. A következő hozzászóló internetes kapcsolaton keresztül csatlakozik a zöldek részéről. Parancsoljon! It's functioning. Yeah. Hallani, amit mondok? Igen, parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. Egyértelmű, hogy ami a német mészárszékekben történt, az, az bizonyítja, hogy a E, Kelet-Európából érkező munkavállalók helyzete katasztrofális, hogy nagyon keveset keresnek, nyomorúságos körülmények között élnek ezek az emberek, nagyon sokan közülük roma származásúak. Nem értem, hogy az európai jogszabályokkal ez hogyan összeegyeztethető, hihetetlen ö, körülmények között élnek és dolgoznak tehát ezek az emberek, akár idénymunkások, akár nem. Ö, a válság különösen nagy erővel sújtott el rájuk. Sajnos a különböző mezőgazdasági települeken dolgozó személyekre ugyanez vonatkozik. Nos, a munkájuk elengedhetetlen az európai élelmiszerellátás szempontjából, de nem, alkalmas, a, nem alkalmasak azok a lakhelyek, ahol ők el vannak helyezve arra, hogy ott emberek éljenek, a munkakörülményeik is szánalmasak. Ezt meg kell azonnali jelleggel változtatni, tehát ezen veszélyes helyzetben élő, dolgozó munkavállalók szem, szem, számára egyértelműen plusz védelemre van szükség. Az Európai Munkaügyi Hatóság mire, mit, mit szándékozik tenni ezzel kapcsolatban, tudván, hogy hatásköre eléggé korlátozott egészségügyi és biztonsági szempontból. Mit gondol Schmidt úr erről a kérdésről, illetve a demokratikus intézményi működés kérdésébe? Jelenleg jelenleg nem egyértelmű, hogy eldöntheti-e az Európai Parlament, hogy hol kívánja elhelyezni az Európai Foglalkoztatási Hatóságot. A jelenlegi terv szerint ugye Pozsonyban lenne ennek a székhelye. Hogy állunk ezzel? Köszönöm szépen, Szatúri úr. Rafalszka asszony következik az ECR nevében. Köszönöm szépen! Tisztelt Miniszter úr, hölgyeim és uraim! Itt a ügyi bizottságban még nem hallottam annyira átfűtött és érzelmes, szenvedélyes vitát, mint a mostani, ahol még egyet is értünk mindenben. Ez a válság drámai példákat hozott elő, és egyértelművé tette az, hogy mi is történik Európa szerte. Az idény munkásokkal ezek a drámai dolgok már évek óta történnek. És azt láthatjuk ez alapján, hogy gyakorlatilag rabszolga munkát kénytelene, kénytelenek végezni, szörnyű körülmények között élnek, dolgoznak, semmiféle garanciával nem rendelkeznek, és egyértelművé tette ez a helyzet, hogy nem halogathatjuk a fellépést, mi hamarabb tennünk kell valamit. Egyetértek azzal, amit az ELA képviselője mondott, az egyik napról a másikra, tehát a feltételrendszer nem változott meg egyik napról a másikra ezen idény munkások szempontjából. Viszont ezek az idény munkások azzal a dilemmával szembesültek, hogy mi a fontosabb, illetve a hatóságok is ezzel a problémával eh, szembesültek. Például Hollandiában az a kérdés merült fel, hogy a szabad munkavállalás, illetve a szabad mozgása fontosabb, vagy a munkahelyek megőrzése. Eh, a járvány alatt is voltak olyan, voltak olyan munkavállalók, akik eh, folyamatosan átlépték a határt, nagyon. Egy idő után azonban ezeknek az idény munkásoknak, akik határon át kellnek munkavégzés céljából, ezeknek az alapjogait megtagadták. A társadalombiztosítási szabályokat kéne azt hiszem egy kicsit felfrissíteni, mit tegyünk ezekkel az emberekkel, akik határon átnyúló módon ingáznak. Még egy kérésem lenne. európai szinten kéne valamiféle dokumentumot kiadni az idény munkások számára, illetve a határon átingázók számára. Nikola Willemsen a következő, a GUE nevében. Itt van-e Nikola. Igen, köszönöm szépen. Az Európai Unió egyik prioritása a járvány alatt a kihelyezett munkások számára, illetve az idény munkások számára a mozgás szabadságának biztosítása volt. Erre, ezzel kapcsolatban van egy kérdése. Itt Kopenhágában elmentem a minap egy építkezésre, és a szociális dömping súlyos problémáival kénytelenek szembenézni az itt dolgozók a kihelyezett munkások, munkavállalók miatt. Ez azt jelenti, Konkrétan, hogy a, például Romániából érkező munkavállalók sokkal kevesebbet keresnek egy azon építkezésen, mint a Dán kollégák, és bár, egy nagyon veszélyes válságidőszakot élünk, még így is sokkal kevesebb dologra terjed ki az ő betegbiztosításuk. Hogyha valaki ez ellen felszólal, akkor a munkaadó kiteszi a szűrét, és hazaküldi őket a származási országokba. Több ilyen példa volt, ezek nem izolált esetek, a szociális dömping szerkezeti problémájával állunk szembe, ez véleményem szerint elviselhetetlen és megengedhetetlen. Kérdésem, hogy mit tesz Mit tesznek ön azért, hogy a, legalább a válság idején megszüntessék a szociális dömpingem formáját? Köszönöm szépen! Az első körben az utolsó hozzászólók Daniele Rondinelli az ID nevébe. Halljuk-e a hozzászólót? Kapcsolat kialakult-e? Igen akkor meg kéne a mikrofon gombot nyomni. Igen, működik. Arról szeretnék beszélni, hogy az elmúlt években nagyon megnőtt a határokon ingázni kénytelen munkavállalók aránya száma. Jelenleg nagyon sok olyan tagállam vannak, megpróbálja a gazdaságát újraindítani, és ide, vonatkoz, ide tartozik természetesen a mezőgazdaság is. Nos, folya, folya, ö, folyosókat kell kialakítani a határon túli ingázók számára. Ez prioritás kell, hogy legyen. Ne felejtjük, hogy például az Európai Unió élelmiszer ellátása, önellátása szempontjából is nagyon fontos ez. Kérdezem a horvát elnökségtől, hogy ezzel kapcsolatban milyen terveik vannak. Önök szerint mi a legfontosabb tennivaló? Egyrészt az határon túl ingázóknak meg kell adni a biztonságos lehetőséget arra, hogy ingázzanak, dolgozzanak, függetlenül attól, hogy konkrétan milyen területen dolgoznak. Más egyértelmű, hogy a az Európai Unió gazdasági növekedése szempontjából elengedhetetlenek ezek a határon túl ingázók, vagy határon át ingázók. Ezért a 883-as rendeletet szerintem mindenképpen felül kéne vizsgálni. Aztán a társadalombiztosítást is mindenképpen koordinálnia kéne a különböző tagállamoknak. Ez igaz a munkanélküliségi jutatásokra, illetve a azokra az esetekre is, amikor valaki elveszíti a munkáját. Én úgy vélem, hogy a horvát elnökségnek ezeknek a kérdésekre, ezekre a kérdésekre kéne leginkább koncentrálni, főleg most a válság alatt. Köszönöm szépen. Jó. Nézem az időt. Jó, jó lenne, hogyha a második kérdéskörben mindenkire jutna sor. Úgyhogy most nem a három vendégünknek adom meg a szót, hanem nézem, hogy mások föl tudják-e tenni a kérdéseket. Például Kósa Ádám már itt van. Az egy, a második kérdéskörben lévők egy perc alatt föl tudják tenni a kérdést? Mert ha nem, akkor sajnos előbb-utóbb a tolmácsol, tolmácsokat elveszítjük. Kósa úr. Köszönöm a lehetőséget már utaltak arra, hogy a kelet-európai munkavállaló munkája nélkülözhetetlen, és sokan Nyugat-Európában mennek el dolgozni, ott a termények pedig megruhadnak, mert nem tudnak most elmenni. Ez mutatja, hogy mennyire fontos, hogy Nyugat-Európa és Kelet-Európa, Észak-Európa és Dél-Európa összefogjon, és egymásra támaszkodva tudjanak együttműködni. A munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályokat igazság, szabályoknak igazságosnak kell lennie. és nem lehet megengedni, hogy kihasználják Kelet-Európából érkező munkavállalókat. Munkájukért egyenlő bér, egyenlő szociális juttatásukat kell biztosítani. Nekem az a kérdésem, hogy ezt a tanulságot le tudják-e vonni a 183-as rendelet tárgyalása során. És ezeket a tanulságokat hogyan tudják hasznosítani. A kérdés elsősorban a biztos úrhoz szól, de számítok a horvát elnökség képviselőjének a választára is. Köszönöm. Jó, Mr. Kosám. Uh, now I give the floor. Köszönöm szépen, Korsa úr, és most Gabi Bischoff következik a szocialista frakció képviseletében. Köszönöm szépen, kedves Ágnász. Azt hiszem, az elmondottakból leszűrhetjük, hogy milyen fontos ez a meghallgatás, az Európai Uniónak pedig emlékeznie kell arra, ami a filadelfiai nyilatkozatban áll, nevezetesen, hogy a munka nem áru. A határokon át ingázók ugyanis azt tapasztalják meg manapság, hogy megilletik őket bizonyos jogok, de ezekkel a jogokkal nem élhetnek, senki nem garantálja a jogaik érvényesülését. Több történetet is hallhattunk arról, hogy milyen módon zsákmányolják ki ezeket az embereket, visszaélnek velük a különböző idénymunkásokról legyen akár szó, vagy a húsiparban dolgozókról, hosszú a lista sajnos. És többen is elmondták már azt is, hogy nem a világjárvány és nem a munkavállalók szabad mozgása okolható, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a járvány megmutatta, fényderített arra, hogy évek óta vannak problémák, és itt az ideje annak, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Elérkezett az, az, az a pont, amikor azt kell mondanunk, hogy elég volt, nem folytathatjuk így tovább. Úgy gondolom, hogy az iránymutatások egy első lépést jelenthetnek, igen, de lényegében konkrét intézkedésekre, konkrét szankciókra lenne szükség azon országok esetében, amelyek üzleti modellje gyakorlatilag bizonyos területeken a kizsákmányolásra épül. Igaz, ez bizonyos vállalkozásokra is. Beszéltek többen is az alvállalkozói láncokról, és így tovább. Mindenki zsebre akarja vágni a nyereséget, de senki nem vállalja a felelősséget azért, ami történik. Nincs-e szükség egy tervre, amelyel visszaállítanánk az igazságos munkafeltételeket és a munkavállalók védelmét. És mit szeretne az ELA tenni annak érdekében, hogy az emberek visszakaphassák a bizal, visszanyerjék a bizalmukat Európába, hogy lássák, hogy Európa nem tér vissza a régi kerékvágásba, hanem ténylegesen változtatásokat eszközöl a problémás területeken. Köszönöm szépen a Rényú részéről, Abir Elszehlálni kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a szót. A Eurostat adatai szerint a munkavállalóknak egy viszonylag alacsony száma dolgozik külföldön. A kulturális ágazat nagyon sokat tesz a zöld átállásért, sok munkavállaló nagyon kiszolgáltatott helyzetben találja magát a jelenlegi időkben, gondolok az idénymunkásokra, a az ingázókra és így tovább. Több mobilitásra van szükség, nem kevesebb mobilitásra. Azt akarjuk, hogy az európai gazdaság versenyképes maradjon. Az Európai Bizottság nagyon ambiciózus, például a Green Deal kapcsán, de hogyan lehet például a Green Deal-t és az Európai Bizottság munkaprogramját is úgy alakítani, hogy a mobilitás növekedjen, és Európa szerte a készségekben és szakemberekben megmutatkozó hiány csökkenjen. Köszönöm szépen, Elena Lici az ID részéről tessék. Elena Lici. Is ide? Itt van a képviselőasszony velünk? Itt van velünk. Igen, itt van. Hello. Eh, vorrei portare l'attenzione da... Köszönöm szépen, elnök asszony. A hallgatóság figyelmét csak a, az olasz eh, régió, Frujo Venezia Giulia régióban ingázó dolgozókra szeretném felhívni az egyoldalúan elfogadott intézkedések kihatnak rájuk. Szlovénia egyoldalúan fogadott el intézkedéseket, több ágazat érintett, a családoknak vagy embereknek nyújtott segítség, kereskedelem, infrastruktúra, mezőgazdaság, idegenforgalom. Nagyon bünteti mindez ezeket a dolgozókat. A horvát döntés, hogy az olasz területről nem tudnak átjárni ezek a dolgozók. 14 napig, hogyha Horvátországba visszalépnek, karanténba kell lenniük. Friuli, Venecia, Giulia, Olaszország északnyugati részén van, és nem érintett súlyosan. Nem tudom, hogy miért nem veszik figyelembe a szükségleteket, vagy miért nem határoznak meg folyosókat a határokon keresztül, hogy ezek a dolgozók szabadon mozoghassanak. Az én kisebbségi nyelvemen van erre a jelenségre egy közmondás, hát nagyon remélem, hogy sikerül a valódi prioritásokat kézbe venni, hogy méltóságot és biztonságot adjanak a dolgozóknak, a családtagjaiknak, és hogy a gazdasági tevékenységük ne szenvedje meg a jelenlegi helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy Petra de Sutter most itt van-e? Igen, itt van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden szólnék csak hozzá, a jelenlegi válság megmutatta, mennyire fontos a határokon át ingázó és az idény munkások munkájának megerősítés, hogy mennyire fontos a munkájuk, mennyire fontos a jogainak védelme. A parlament aktívan dolgozik egy ideje a 883-as dosszién. Aladrovics miniszter urat és mit biztost is kérdezem, hogy a válság alatt sikerült előre lépést tenni a dosszió lezárása felé, vagy meg kell várnunk a német soros elnökséget. Mit gondol erről Schmidt biztos úr? Kurel urat is kérdezném az elától. Mi a helyzet a tanúsítványokkal? Tudott-e az ELA segíteni a tagállamoknak? Sikerült-e megoldani meg, ezt a problémát? és vannak-e egyáltalán írásban lefektetett biztonság és egészségügyi szabályok, amelyek az idénymunkásokra és a határokon átingázókra vonatkoznak? Rafászka asszony kérdezi közben az elnök, hogy szeretne újra hozzászólni. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Azt olvastam, hogy az ELA operatív kapacitásai nagyon korlátozottak. Az igazgató is elmondta, hogy csak 20 munkatársuk van, és más egyéb akadályokról is beszélt. Mindeközben nagyon nagy reményeket fűzünk ennek a az ügynökségnek a működéséhez. Az ön által közöltek éppen ezért nagyon aggasztóak, hiszen a jelenlegi válsághelyzetben nagyon aggasztó, hogy ilyen problémákkal küzdködnek. Szeretném megkérdezni, hogy vajon minden tagállam küld-e kapcsolattartó tisztviselőt az elához, illetve mikor várhatjuk azt, hogy az ELA, mikor a várhat, hogy az ELA teljes kapacitással tud majd működni? Márk Botenga az utolsó hozzászóló a GUE részéről. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, köszönöm szépen, miniszter úr, biztos úr. Gyorsan mondom, mert sok minden már elmondod. Nyilván nem most döbbenünk rá ezekre a problémákra, már évek óta ismerjük ezeket, főleg azok, akik konkrétan ezzel foglalkoznak. Három dolgot végig is hadd emeljek ki először is. A különböző vizsgálatok, illetve munkaügyi, felügyeleti munka kérdése. Tudjuk, hogy Németországban egyre kevesebb ilyen ellenőrzés van, tudjuk, mi történik, és mégsem ellenőrizzük, mégsem foganatosítjuk a szabályokat. Az elától kérdezem, hogy ugye eléggé korlátozott a mandátumok, mégis mit tudnának tenni ezzel kapcsolatban? Második dolog, jobb szabályokra van szükség, a munkafelügyeletet tehát javítani kell, akár digitalizációval is, illetve az a előzetes az előzetes felkeresésekkel is, és nagyon fontos az is, hogy a megfelelő körülmények között tudjanak dolgozni a munkavállalók, tehát mindenkinek garantálni kell az ezzel kapcsolatos jogait. Még egy dolog, Schmidt biztos úr, egyetértek abban, hogy a konvergenciára szükség van, illetve állami beruházásokra van szükség. Ez, ez egyértelmű, a szociális dömpinget nem tudjuk megoldani úgy, hogyha a régiók nem fektetnek be ezekbe a kérdésekbe. A régiók gyakorlatilag magukra maradtak ma ezzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban van-e valami mondani valója? Ha igen, akkor azt meghallgatnám nagy érdeklődéssel. Köszönöm. Jó. Három percet adtak a az, a tolmácsok, utána már a túl órájuk is lejár. Tudom, hogy nem vagyok udvarias, de azt kérném a három hozzászólót, hogy egy percben mondjanak valamit. Avagy döntsük el, hogy hogyan válaszolják meg a kérdéseket, hiszen itt nagyon komoly aggályok merültek fel. Aladrovics miniszter úr Elnézést, hogy ilyen udvariatlan vagyok, de, de próbálja meg egy percben összefoglalni azt, amit szeretne mondani. Hello, hello. Miniszter úr! Could you please press the speak button? A speak gombot kéne megnyomni. Uh, okay, sorry. Igen. Próbálok mindent elmondani egy perc alatt. Először is szeretnék köszönetet mondani a kérdésekért. Nos, elnökségként úgy gondoltuk, hogy az a feladatunk, hogy a lehető legjobb koordinációt megvalósítsuk az állam, tagállamok között, például a társadalombiztosítási rendszerek között is. Pontosan tudjuk, hogy ugye technikailag ez egy igen bonyolult kérdés, és javaslat politikai szempontból is érzékeny, de mindent megteszünk azért, hogy egy kiegyensúlyozott kompromisszumra jussunk. Aztán a járvány és az ezzel kapcsolatos korlátozások ugye nem könnyítették a dolgukat, de, javít, de továbbra is az összes érintett féllel együtt fogunk működni. Számunkra ez egy nagyon fontos téma, de újabb erőfeszítésekre és további egy erőfeszítésekre van szó az összes érintett féltől, hogy ezt meg tudjuk oldani. Aztán a szociális dömping gyakorlatok. Sajnálatosak ezek a dolgok, úgyhogy én minden csak azt tudom mondani a tagállamoknak, hogy fogadják el, fogadják meg, és alkalmazzák az Európai Uniós jogszabályokat, például a kihelyezett munkavállalókra vonatkozó jogszabályokat, ezáltal az elnökség is nagyobb ered, jobb eredményeket tudna elérni. Most pedig válaszolnék az első kérdésre. A jóléti gazdaság, mint prioritás. Továbbra is prioritás számunkra. Ezzel kapcsolatban tanácsi következtetésekre lehet számítani júniusban. A válság megmutatta, hogy a rugalmas munkakörülményeket lehet alkalmazni, amikor ezekre szükség van. Úgyhogy ezt mindenképpen meg kell vitatni ezt a kérdést a miniszterekkel június 9-én, és ennek az eredményét fogják tartalmazni a következtetéseket. Köszönöm szépen, miniszter úr, biztos úr következik. Köszönjük szépen, most a biztos urat kérdezem, hogy tud-e egy percben válaszolni. Schmidt úr?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 the blue picture. Yeah. Okay. I'm sorry. No, no, it's okay. So how does it come that... <laughs> I'm sorry. Bocsánat. Hogy lehet az, hogy a mozgás szabadsága, egy ilyen fantasztikus szabadság, és eh, ez valójában több százezer munkavállaló számára Európában rémálommá vált hiszen elvileg őket ugyanazok a jogok érletik meg az ingázó munkavállalókat, mint a tagállamban élőket. Eddig szemet hunytunk a probléma felett, most viszont a járvány arra késztetett minket, hogy foglalkozzunk ezzel a problémával, és Piszler úr ezen felől, felől nagyon drámai számokat is említett. Dolgoznunk kell a probléma megoldásán, és nem csak arról van szó, hogy szövegeket fogadunk el, hiszen a jogszabályok már megvannak, a jogi helyzet teljesen egyértelmű, az irányelvek, a szerződések világosan fogalmaznak, a problémát a végrehajtás jelenti, a hiányzó kontrollok jelentik. Sajnálatos módon a bizottságnak nincsenek munkaügyi felügyelői, ellenőrei, nem küldhetünk oda rendőröket, a tagállamok azok, akiknek gondoskodniuk kell a szabályok végrehajtásáról. A szociális partnereknek kell gondoskodniuk arról, hogy a szabályokat alkalmazzák. Említettem már a német minisztert, aki most lépéseket tesz annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a munkavállalók élhessenek az őket megillető jogokkal, főként a húsiparra gondolok itt, de ez igaz, több százezer rendszer, szintű, rendszer szinten fontos munkavállalóra. Egyszerűen nem új jogokról van szó, hanem arról, hogy a már meglévő jogokkal élhessenek ezek a munkavállalók. Az Európai Bizottság ezentúl szorosan nyomon fogja követni a helyzetet. Nem elfogadható, hogy az európai polgároktól megtagadják jogaikat. Biztosítanunk kell azt, hogy minden európai polgár jogait tiszteletben tartsák és élhessenek jogaikkal, ugyanakkor azonban a tagállamokat is kérem, garantálják azt, hogy ezekkel a jogokkal élhessenek a munkavállalók, máskülönben nem lehetünk sikeresek. Ez egy nagyon fontos kérdés tehát, és megértettem az üzenetet, hiszen úgy látom, hogy mindenki politikai hovatartozástól függetlenül hangsúlyozta ennek a jelentőségét. A parlament gyakorlatilag jelzést adott felém, és én komolyan fogom venni ezt a kérdést. Beszélni fogok a munkaadókkal és a szakszervezetekkel is, amit már megtettem egyébként. Már említettem, hogy több szakszervezet közös nyilatkozatot fogadott el, itt az ideje annak, hogy ezt végre is hajtsák. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos úrnak a világos szavakat, és úgy látom, hogy az Európai Parlamenten belül is nagy mértékben egyetértünk ebben a kérdésben. Nem tudom, hogy Kurel úr kére szót, vagy hagyjuk ennyiben, legyen a biztos úr felszólalása a zárszó. Jó, akkor így járunk el. Elnökként még egy utolsó feladatom van, be kell jelentenem a szavazás eredményét. Ez a reform támogatási programmal kapcsolatos szöveg Piszlera úr által megfogalmazott vélemény. 37-en szavaztak mellette, 12-en ellene, és 6-an tartózkodtak. A név szerinti szavazás eredményét e-mailben is körbeküldjük. Természetesen köszönöm szépen az összes képviselőnek, minden asszisztensnek, hogy segítették a szavazást. Köszönöm mindenkinek a mai ülést, köszönöm a meghívottaknak és a virtuális meghívottainknak, és még egyszer szeretném megköszönni a tolmácsoknak is, akik 15 percet túlóráztak. Köszönöm nekik.